Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Először is kérem, hogy jegyezzék fel, hogy a 14-es pontot a törökországi van a menekültek eh, eh, facilitásai az 10-től ig kerül eh, sorra azért, hogy Kelion asszony a DigiBudge jelen lehessen, valamint Miriam Ferran, a NIR nek a képviselője. 10.30-tól lesz szavazás, és a negyedik átutalás kerül először megvizsgálásra és 30 perccel korábban fogunk végezni délután, 17 óra akkor, és a koordinátorok azonnal kezdik az ülését, holnap reggel pedig terv szerint kezdünk. Ha nincs ellenvetés, akkor úgy tekintem, hogy ezt a napi rendet elfogadtuk. Megkap megtámadták a ö, február 21-22-i jegyzőkönyveket, amennyiben nincs ezzel kapcsolatban észrevétel, ezeket is elfogadottnak tekintem. És akkor már is következik annak a tanulmánynak a bemutatása, amely a befektetési alapok kezeléséről, irányításáról, vagyonkezelői alapok irányításáról és felügyeletéről szól. A Költségvetési Bizottság nyilvánvaló okok miatt kívánt részt venni ebben a tanulmányban, többek között azért, mert a pénzügyi alapok, illetve az törökországi facilitások is jelentős szerepet játszanak. Meghívtuk az érintett szakértőket, hogy mutassák be ezt a tanulmányt, üdvözlöm őket, és már is szeretném megadni a szót Borisán úrnak és Gárdia Zabál asszonynak, aki Geyer úrnak a nevében fog beszélni, aki már a kérte kimentését, és akik a ö, nyomon foglalkoznak ezen ö, vagyonkezelői alapoknak a ö, Költségvetési Szakbizottság részéről. Majd pedig Carreras úr és Lilas Ferreira fogják bemutatni az általuk végzett munkát és az ajánlásokat, amelyeket helyén valónak találtak megfogalmazni, akkor kérném Muresan urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Épp most érkeztem meg, így Tehát jó napot kívánok, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, amiről ma beszélünk, és megfelelő időpontban is tesszük ezt, mert a múlt héten láttuk, hogy az Európai Bizottság előkészítette a Törökország számára a menekültek facilitás programot, és így láttuk a javaslatot teljes terjedelmében a múlt héten, úgy megjegyzem zárójelben, hogy először is a politikai részét vizsgáltuk, de mint említettem, megfelelő az időzítés, hogy értékeljük ezeket a vagyonkezelői alapokat. Hogyan is kapcsolódnak ezek a költségvetéshez, és a parlament jogait hogyan kerülnek megóvásra ezen alapokkal kapcsolatban. Természetesen az első következtetése a tanulmánynak, hogy minden trust fund vagy vagyonkezelői alap betölti a felelősségét, és amikor a az elkötelezettségeiről van szó, és a tagállamokról, akkor nem mindig teljesítik a kötelezettségeiket. A második dolog, amit szerettem volna elmondani, az az, hogy ezek, a, ez az tanulmány, és javaslom mindenkinek, hogy nézzék át. Ez a végrehajtásról is ad egy képest, képet, illetve ajánlásokat tesz arra is, hogy ezeknek az alapoknak a működése hogyan javítható. Egyértelműen leszögezi a tanulmány, hogy ezek az alapok veszélyt jelentenek a költségvetés integra, integritása szempontjából. Ezért fontos, hogy a kockázatokat is megfelelően kezeljük. Természetesen ez egy konklúzió, és azt mutatja, hogy a kormányközésség megint csak visszaköszön, és ami nem elfogadható, hogyha az Európai Uniónak bizonyos területeken kiváltságai vannak, politikai területeken, akkor nem elfogadható, hogy ehhez nem adjuk meg a kellő pénzalapokat az unió költségvezetésén keresztül. Tehát számomra a megoldás egyértelmű, ha az uniónak kompetenciája van egy adott területen, és azt várjuk, hogy a, a tagállamok, és ezt teljesítik a nemzeti szintű politikusoknak is, azonnal az unióra hárítják a felelősséget, hogyha valami nem történik meg. Tehát ha az uniónak kompetenciája van, akkor hozzá kell rendelni kellő mennyiségű alapot, mégpedig az uniós költségvetésen belül. Ha nem adunk elegendő forrást, és adhok vagyonkezelői alapokkal csináljuk, ez, a, keresik a megoldást kormányközi megoldással, ez nem megfelelő megoldás. Tehát megfelelő költségvetés kell, megfelelő szintű költségvetés, kellő rugalmassággal és kellő mozgástérrel a váratlan eseményekre. 2014 óta voltak váratlan események? Igen lesznek az elkövetkezendő MFF idején is? Hát természetes, hogy lesznek váratlan események. Tehát a jövőre nézve ez a nagy tanulság. Vagy megint elfogadunk egy MFF-et, egy keret megállapodást, eh, amelyik 2020. Eh, eh, január 1-től érvényes, azonban nyilván ez nem lesz elegendő, és nem fogunk tudni reagálni a váratlan eseményekre 2027. december 31-ig. Ezért fontos, hogy megfelelő pénzügyi keretet, MFF-et fogalmazunk el. A legutóbbi ne, túl kicsi volt, nem volt kellően rugalmas, nem volt kellő mozgástér, és nem tudjuk teljesíteni azt, amit az állampolgárok elvárnak. Tehát ez egy laza kompromisszum volt, és ez nem segít abban, hogy teljesítsük azt, amit az állampolgárok elvárnak, illetve figyelembe vegyük, amit megtapasztaltunk. Tehát kellő MFF kell, kellő rugalmassággal, kellően erős kell, hogy legyen, volumenét vagy mennyiségét tekintve. Következő következtetésem a sürgőssége ezeknek a ö, vagyonkezelői alapoknak. Ha például Törökországot nézzük, több millió ö, polgári menekült van Törökországban, ez egy helyes döntés volt, hogy Törökországot segítsük, segítünk a Törökországban lévő menekülteknek, és ez megakadályozza az illegális bevándorlást Európa felé. Ez sürgős volt? Igen. De például megnézzük az afrikai alapot, ahol a tagállamok nem teljesítik a kötelezettségeiket, és nagyon lassú a az alapnak a létrehozása. Helyes volt-e, hogy sürgősségi alapon döntöttünk? Nem. Sürgős volt? Nem volt sürgős. Hosszú távú politikára van szükség Afrika vonatkozásában. Jó életminőséget kell biztosítani az ott élőknek, és a múlt évben a, a, a Indonézia elnökkel voltunk Indonéziában egyéb helyeken is, és az uniós keretek adnak eszközöket. Nyilvánvalóan kell támogatni Afrikát, de az unió költségvetésén keresztül, és az afrikai vagyonkezelő alap nem volt sürgős, ha a bizottság úgy tekinti, hogy ez sürgős, akkor ez azt is jelenti, hogy ez egy kudarc volt, mert nem hozott év változást a telepen. A török alap igen, ezért volt sürgős, és segített bennünket abban, hogy a menekült áradatot visszafogjuk, különösen az illegális bevándorlást. A következő pont, és talán ez a legfontosabb, az Európai Parlament nem ö, vett részt a döntéshozatali folyamatban, amikor ezeket az alapokat létrehozták. Aztán utána meg jóvá kellett hagynunk a költségvetést, figyelembe véve ezeket az alapokat is. Természetesen ez olyan, hogy adóztatunk képviselet nélkül. Nem tudunk hozzászólni, de kihatása van a költségvetésre, és akkor utána csak rábólinthatunk, méghozzá lehetőleg nagyon gyorsan, mert sürgős. Ez természetesen nem ö, lenne szabad, hogy így legyen, nem lehet, hogy ez legyen, a, ez váljon modus vivendié. Az, hogy egyetértési alap és megvizsgálási lehetőség van, ez valami olyan, amit szerintem meg kell adni a parlamentnek. Tehát, ha sürgős helyzet van, és egy ilyen alapot létre kellene megint hozni a jövőben, méghozzá sürgősséggel, tehát nem úgy, mint az afrikai alapot, akkor a parlamentet kezdettől fogva be kell vonni, és a parlament nyomonkövetését, felügyeletét is elő kell segíteni. Jó, hogy vannak igazgató tanácsi ülések, de nem tudjuk kellően, hogy ezek, hogy például mit tesz a, az operatív bizottság. És nagyobb átláthatóság szükséges. Tehát a parlamentet be kell vonni, és tájékoztatni kell mindenről, ami történik a napi kezelés folyamán, mert ez az uniós állampolgároknak a pénze, amiért felelősek vagyunk. Végül két utolsó kérdés. A bizottságnak is szól ez természetesen, és természetesen a kérdések a, ennek az alapoknak az integrációját be kívánják-e venni a következő MFF-be? Hogyan látják az alapoknak a további alakulását a következő pénzügyi keret során? A második kérdés, mi a legjobb gyakorlat, ha megnézzük ezeket a vagyonkezelői alapokat, akkor elő lehet terjeszteni, el lehet mondani, mi az, ami jól működött, mi az, ami kevésbé. Én elmondtam, hogy szerintem mind kellene javítanunk, hogy hogyan kellene a felelősséget is hozzá megadni. A parlamentnek komoly szerepe van, és meg kell erősítenünk a parlament szerepét és a parlament szerepe eddig nem volt kellően kidomborított, az alapok nem minden esetben teljesítették, amit ígértek. Tehát a legjobb gyakorlatot kellene megvizsgálni, és ez erről is font, jó lenne hallani. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, a figyelmüket, és várom a vitát. Elnök, köszönöm szépen. Ezek a, az alapok pontosan azt mutatják, hogy mennyire rugalmatlan a költségvetésünk. A Deve Bizottság elnöke McEwen is megérkezett, és akkor még egy rövid bevezetőtön is tart. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy ki egészítsem, amit Moreszán úr az imént mondott teljes mértékben egyetértünk az ő elemzésével. Amikor mindezek a költségvetésen kívüli eszközök elkezdtek megjelenni, és ez a költségvetési galaxia megjelent. Mi azt mondták nekünk, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy három célt kell elérni, három problémát rendezni először is hogy gyorsan kellett reagálni a sürgősségi esetekre, vagy igényekre, majd pedig egy nagyobb rugalmasságot bevezetni az eszközök működésében, harmadik sorban pedig hogy elő kell e, irányozni egy további hozzájárulást a tagállamok részéről. Azt tapasztaltuk, és a tanulmány konklúzió is mutatja, hogy végül egyik célt sem sikerült elérni, tehát a hozzáadott értéke amit próbáltunk védeni az Európai Parlamentben, mert mindig azt szeretnénk, hogy legyen hozzáadott érték. Ez az ötlet szerintem nem jött be, sehol nem látjuk az új eszközökben. Ráadásul még két további problémát is látunk, az, hogy a parlament is jelezte, parlamentként nagyon nehezen tudjuk kézben tartani a dolgokat, és a finanszírozás nyomon követését megvalósítani, illetve azon projekteket nyomon követni, amelyeket ezen alapokból finanszírozunk. És úgy tűnik, hogy érdekütközés is van, mert azok a szervezetek, legalábbis azok az entitások, amelyek a projekt kiválogató bizottságokban vannak, egyben olyan entitások is, amelyek finanszírozást kérnek a projektekre. Tehát ez adott esetben érdekütközést is jelenthet. A tanulmányban, ebben a jelentésben, amit majd valószínűleg részletesebben is meg fogunk kapni, vannak következtetések, és hogyha ezeket figyelembe vesszük, ez nyilvánvalóan jelentősen javíthatná a pénzügyi alapoknak a működését, de egy szélesebb pénzügyi keretünk kellene, hogy legyen, amelyik be tudja venni ezeket az alapokat is, méghozzá kellő rugalmassággal, ami lehetővé tenné, hogy sürgősséggel is reagáljunk a felmerülő problémákra. Nyilván lesznek sürgősségi esetek a jövőben is, és ne akkor kelljen költségvetésen kívüli költségvetési eszközöket létrehozni, mindazon nehézségekkel, ami ez önmagában jelent. Most pedig azt várjuk, hogy további információkat kapjunk. De nekem úgy tűnik, hogy ennek a tanulmánynak az eredményei csak megerősítik az aggodalmainkat e, és gondjainkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ezt az ülésünket 10 órakor mindenképpen le kell, hogy zárjuk, és azt javaslom, hogy a 10 percet adjunk a következő prezentációra. Tudom, hogy a készít vezetők nagyon röviden és tudnak fogalmazni. Utána a bizottságnak lesz 5 perce, tehát összesen 15 percünk lesz a vitára. És akkor most Carrera úrra és Nungász Ferrara úrakra nézek, nem tudom, hogy ki szól hozzá először, Carrera úr. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Igazán nagy öröm számomra, hogy ez az alkalommal eh, bemutathattam a munkánkat, a kutatásainkat az uh, DG uh, IPER kérte a költségvetési kérdésekkel foglalkozó uh, főigazgatóság, és uh, ezért kért szakembereket. Uh, percen belül megpróbáljuk a fő vonalakat felvázolni. Ez egy nagyon átfogó tanulmány. A fő célja ennek a, az volt, hogy megnézzük, és egy áttekintést adjunk az uniós vagyonkezelői alapokról, illetve a törökországi menekültek érdekében létrehozott pénzalapokról. Nem csak egy minőségi ellenőr, elemzésről van szó, illetve a különböző projekteknek az értékelését, tehát ez nem egy audit tanulmány. És a fő célja az mi vizsgálatunknak az az, hogy felmérjük, hogy milyen hozzáadott érték jött létre a különböző útmutatások és egyebek nyomán. Különösen fontos itten a jó gazdálkodás, a jó irányítás, illetve a parlamentnek a szerepe. Ez a tábla, ez összefoglalja a különböző alapokat, és mindegyik alap eh, nagyon különböző, eh, eltérőek egymástól. A törökországi menekülti alap, ez nem egy új eh, trust fund, hanem azért vettük bele, mert ez egy sürgősségi alap, de tulajdonképpen nem igazán illik ebbe a képbe. És vannak ezzel kapcsolatban is különböző javaslataink természetesen. Tehát a pénzügyi szabályozás, illetve a rendelet aki mondja, hogy létre kell hozni ezeket az alapokat, hozadott értéket is megemlítettük, ez pedig nemzeti projekteknél is elvárt a dolog, a sürgősségi, van-e sürgősségi helyzet, ami igazolja vagy szükségesé teszi ezen alapoknak a létrehozáját, a hozzáadott értékről volt szó, és a rugalmasság, a láthatóság, és a másik kérdés, hogy milyen áron mindez. Rugalmasság, de milyen áron? A bizottság kult szerepet játszik, és természetesen a tagállamok szerepét is már említették, rendkívül fontos a tagállamok szerepe. A fő kérdés, amit felvett a tanulmány, hogy milyen mértékig tekinthetjük ezeket az alapokat a legmegfelelőbb eszköznek. Van-e valóban sürgősségi igény, hogyan értékeljük a hozzáadott értéket. És itt az Európai Számvevőszék egy nagyon érdekes jelentést készített a vagyonkezelői alapokról. Arra következtetése jutott, hogy ezek a különböző alapok megfelelőek, azonban a bizottságnak sokkal több ö, hivatalos elemzést kellett volna készítenie, arra vonatkozóan, hogy a kitűzött célok, illetve feladatok megvalósultak-e. Az afrikai alapot is említették, sürgősségi helyzet volt-e Afrikában, a korábbi évekhez képest. A magas volt az Afrikából kiinduló migráció már korábban is, és mégsem volt alap. Továbbá az illegális migrációnak a gyökerei a problémák. Ez tulajdonképpen egy hosszú távú helyzet, és ezért nem állt fenn, ez illetve nagyon kétséges, hogy fennállt-e itt a sürgősségi elem. Amikor pedig visszatérünk az elszámoltathatóság és az irányítás kérdéséhez, az Európai Parlamentnek nem megfigyelői státusza van, hanem bevonásra került, ez jó, ez fontos gyakorlatot jelent, és ezt a gyakorlatot kell folytatni. Azonban természetesen kell, hogy legyen operatív bizottság is, amely konkrétan dönt az egyes projektekről. Ezzel kapcsolatban rámutattunk különböző gyenge pontokra amikor például a megfelelőségi kiválasztás például vannak olyan igénylők, akiket nem feltétlenül kellene támogatni, meg kell húzni a határvonalat az adományozó tagállam és a végrehajtó tagállam között. Sok esetben ez nem egyértelműen világos, amiből konfliktusok keletkezhetnek. Továbbá fontos az, hogy a kiválasztott partner valóban a legjobb lehetséges partnere az adott projekt vagy akciónak a megvalósításához. Természetesen van az elszámoltathatóság ex ante, illetve folyamatosan, és nagyon fontos a folyamatos demokratikus elszámoltathatóság oly módon, hogy az Európai Parlament bevonható annak értékelésébe, hogy ezek a fellépések hogyan valósulnak meg, milyen eredménnyel. Tehát ezeknek az eredményeit kell vizsgálni, mennyire felel meg az emberi jogoknak, a jogállamiságnak, azért, hogy ezek adott esetben ne hozza nehezebb helyzetbe az országokat, hogyha például az emberi jogokat nem tudják garantálni. Ezért az Európai Számvevőszék is készített egy jelentést például Törökországról, és rámutatott arra, hogy mennyire nehéz az adott ország jogállami sági helyzetében biztosítani azt, hogy az alapok a kitűzött célokat érjék el nincs időnk arra, hogy a különböző alapokat egyenként végignézzük, ugyanakkor a tanulmányban mégiscsak van ezekről információ, és azt is megmutatja, hogy kik a végrehajtó szereplők, milyen ágazatok vannak, melyek a prioritások, amiket ezekből finanszírozunk, és az egyik fő üzenete a tanulmánynak az az, hogy az alapok nem tudnak önálló életet élni. Ezek központi eszközök az Európai Unió külpolitikájában, és ezek csak közvetítők, hogy a kívülre közvetítsék az uniós politikát. A szerződések értelmében az Európai Uniónak részt kell venniük ezekben a döntésekben, és erre mutat rá a tanulmány, hogy ez a költségvetésen kívüli eszköz, vagy eszközök megkérdőjelezik a szerződések által az Európai Parlamentnek adott jogkört. Ez a, az alapok természetéből adódik elmondtuk, hogy nem tudtunk fejlesztésbe fektetni azért, hogy megelőzzük a migrációt, ez nem jó megközelítés. Ugyanakkor azt is mondja a tanulmány, hogy óvatosan kell eljárni, lehetővé kell tenni a belügyminisztéröknek, hogy egy megfelelő együttműködést, tárgyalásokat alakítsanak ki az alapok felhasználása érdekében ugyanakkor ez az együttműködés nem szolgálhatja a migráció megakadályozását hanem inkább a belügyminisztériumoknak a agendáján kellene, hogy mindez szerepeljen és például, hogy mit kellene tenni az uniónak, például törökel, Törökországnak milliá, milliókat adunk, mennyit adunk Afrikának, és hogyan fogunk ebből, a, ebből a, az ördögi körből kijönni, hogy mindig pénzt ajánlunk fel, adunk, csak nem tudjuk, hogy annak milyen hatása lesz, és mennyire lesz hozzáadott értéke, illetve hatása az adott területen. Tehát végezetül azt mondhatjuk, hogy igen, ezek jogalkotási eszközök, de egyértelműen kimondásra került, amikor függetlenül attól, hogy milyen típusú eszközről van szó, legyen ez politikai vagy pénzügyi, az Európai Bizottság felelős azért, hogy ellenőrizze és nyomon kövesse a megvalósítását és a terepen elért eredményeket, kell, hogy hatástanulmányt is készítsen, összegezni kell az esetleges veszélyeket, az adott területen felmerülő veszélyeket, felvesz, felvetettük a megállapodásokat is, ugyanakkor vannak ígéretes gyakorlatok is, például a CDN alap az nagyon jól mutatja, hogy mennyire jól is meg el lehet készíteni egy ilyen szerződést. Tehát ezt mondhatjuk el a vagyonkezelői alapokról. A delegált együttműködés a tagállamokkal ugyancsak egy fontos kérdés, jó példa erre. Nem szabad, hogy ez prioritás legyen, mert általában amire szükségünk van, az a e, bilateralizmus, tehát egy adott tagállamoknak az érdekeit kell prioritizálni. Sok esetben ez meg kell, hogy előzze az uniós hozzáadott értéket. Mit jelent ez pontosan, és ki végzi el a munkát, és kinek az ért érdeke, hogy ez az együttműködés megvalósuljon. Például az afrikai vagyonkezelői alapban Etiópiában látunk egy olyan projektet, amelyek a vezetője Olaszország, és az illegális migrációval is foglalkozik, vagy például a Kolumbia esetében Spanyolországnak az érdeke de fontosak az uniós értékek is, és ezzel együtt kell foglalkozni. Tehát az alapoknak a végrehajtását, létrehozását talán át kellene gondolni, hogy a demokratikus elszámolthatóság több teret kapjon, és az ellenőrzési nyomonkövetési keret, illetve a hatás is jobban megvilágításra kerüljön. Az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak jobban részt kell venniük, jobban be kell őket vonni, annak érdekében, hogy produktívak legyünk és a valódi célokat elérjék ezek az alapok. És ez az utolsó ö, dia kérjük az ex ante és rendszeres elemzését az alapoknak, a demokratizmus, a jogállamiság kérdését. Fontos, hogy minden egyes ilyen alap az adott konkrét kérdésre koncentráljon és igazodjon a terep realitásaihoz. Azt láttuk a kutatásokban, hogy vannak alapok, amelyek kormányzati szereplőkön kerül, kezd, kerülnek felhatározni, ott fennáll az a veszély, hogy a jogállamiságot aláaknázzák ezek az alapok. És azt is látjuk más példák esetében, például a Világbank ENSZ esetében, hogy lehet Európai Uniós alap, és lehet növelni az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. Állok rendelkezésre a kérdéseiket, szívesen megválaszolom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez akkor azt jelenti, ugye, hogy Nunez Ferrer úr lemond a hozzászólási jogáról. Rendben van, akkor most a védelemnek megadom a szót, vagyis a bizottságé a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Öt percet adok a bizottságnak. Rendben van, hát ez így nem valami fair, mert a vádnak 10 perce volt, és a védelem csak 5 percet kap. A Madat Trust Fund operatív bordjának vagyok a vezetője, illetve az afrikai vagyonkezelői alap is hozzám tartozik. Szeretném elmondani, hogy azok a vagyonkezelői alapok, amelyekkel én dolgozom, nem pont ugyanazok, amelyekről most ez az előadás szólt. Tehát a trust fundokat tulajdonképpen az, azért hoztuk létre 2012-ben, teljesen legális módon a pénzügyi rendelet keretein belül, hogy az Európai Uniós segítségnyújtás hatékonyabb legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy az Európai Unió finanszírozási architektúrájának az egyik legértékesebb eleme ez. Természetesen nem tökéletes, mint hogy semmi sem tökéletes. Úgyhogy szeretnék néhány fontos pontot elmondani. Értem a kritikákat az előadásból, és ezeket természetesen értjük is, és figyelembe is fogjuk venni. Ami a migrációs finanszírozást illeti, az tulajdonképpen nem vagyonkezelői alap, hanem egyfajta facilitás, úgyhogy azt szerintem egyébként is külön kellene kezelni, és a politikai körülményeket is figyelembe kell venni. Tehát a legfontosabb az, hogy megtanuljuk a leckéket, és a jó gyakorlatokat megtaláljuk. Azt mindannyian tudjuk, hogy sürgősségi eset van, két millió ember él jelen pillanatban menekültáborokban, Libanonban, Törökországban, akik az Európai Unió felé tartanak, az Európai Unió partjait célozzák meg, hát mi más lenne sürgősségi eset, mint ez. Nagyon gyors és nagyon hatékony fellépésre van szükség ezekben az esetekben. Meg kell néznünk, hogy ez pontosan hogyan lehet megtenni, és a jelentés a legfontosabb kérdésekre valóban rámutat, többek között a minőség ellenőrzésére. Természetesen sohasem elég a minőség ellenőrzés, sohasem elég az ex ante és az ex post elemzés de nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy egészen pontosan ugyanazt a minőségi rendszert alkalmazzuk, és ugyanazt a monitoringot alkalmazzuk, amelyet egy úgynevezett normális Európai Uniós projekt esetében alkalmaznánk, mondjuk a fejlesztési alapból vagy az Európai Uniós költségvetésből finanszírozva a Manet Trust Fund, de egyébként az Afrika Trust Fundot is megemlíthetném, három külső értékelés is történt. Az egyik az egész stratégiáról szólt, egy az oktatásról szólt, a másik pedig az életminőség javításáról. Elnök úr, ott volt ő is, ön is Jordániában, ön is látta a projekteket, ön is látta, hogy mi történik a helyszínen. Az AFED-ből, illetve a KONT szakbizottságból is nagyon sokan követik a középkeleti és az afrikai projekteket. Önök is tudják, hogy hogyan zajlanak ezek a projektek, és hogy mik az eredmények. Önök is tudják, hogy minden egyes projekt esetében eredmény alapú monitoringot alkalmazunk. És Az EU Trust Fund for Africa esetében a számvevőszék jelentése is nem sokára elkészül. Tehát nem tökéletesek ezek um, az eszközök, de megfelelően működnek, és ugyanolyan szabályokkal működnek, mint minden más Európai Uniós projekt. Nézzük most a parlament ellenőrzési jogát. A vagyonkezelői alapok tulajdonképpen az Európai Uniós költségvetésből és a fejlesztési alapból, valamint tagállamok és más országok pénzeiből állnak össze, mint például Norvégia, Svájc vagy Törökország. Vannak például segítségnyújtási lehetőségek a szomszédsági politikából is. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ugyanolyan eljárást alkalmazunk, mint minden más projektnél. Mint mondjuk a komitológia is érvényesül, a teljes parlamenti kontroll is érvényesül, mint minden más projektnél. És amikor a vagyonkezelői alapokról beszélünk, akkor mindenképpen el kell mondanom, hogy mi nyitottak vagyunk arra, hogy a parlamentet még jobban bevonjuk a munkába a trust fundok vezetőtestületében, bordjában is vannak parlamenti képviselők. És mi is örülnénk annak, hogyha a parlament részvétele aktívabb lenne. Ami a pénzügyi rendeletet illeti, természetesen a parlament zöld lámpájára is szükség van, mielőtt új tematikus vagyonkezelői alapok jönnének létre és mielőtt sürgősségi vagy poszt-sürgősségi vagyonkezelői alapok jönnének létre, szintén a parlament beleegyezésére van szükség, tehát a parlament megtartja ezeket a jogait. Mi minden egyes esetben nyitottak voltunk a parlament felé. 2017. júniusában a szíriai vagyonkezelői alapról nyílt ülést és tájékoztatást tartottunk a parlament irányába. Az észak-afrikai ablak esetében a DEVE és a PETI szakbizottságokat hívtuk meg, hogy minden kérdésünkre válaszoljunk. Tehát senki sem mondhatja, hogy mi ne akarnánk kommunikálni a parlamenttel. És adjon még egy percet, elnök úr, hogy elmondja két dolgot. Először is évek óta, évek, évek, évek óta az ENSZ és a Világbank által finanszírozott vagyonkezelői alapokat támogatjuk, olyan vagyonkezelői alapokat, amelyeknél semmilyen Európai Uniós rálátásunk nincs, és nem tudjuk befolyásolni, hogy mire költik el a pénzt. És ugyanakkor itt vannak az Európai Uniós vagyonkezelői alapok, amelyek részben természetesen tökéletlenek, de hát mégiscsak sokkal nagyobb garanciát biztosítanak, mint más vagyonkezelői alapok. Ez a delegált együttműködés működik a parlamenti irányába. Tehát a parlament igenis rálát arra, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. Olyan ügynökségekkel dolgozunk, amelyek a helyszínen dolgoznak, amelyek gyorsan válaszolnak az átláthatósági kérdésekre, sokkal gyorsabban, mint mondjuk az ENSZ szervei. És csatlakozom az előadóhoz abban, hogy nagyon jó lenne, hogyha a négyes fejezetbe több pénzt tudnánk csatornázni. Ez az MFF szempontjából fontos, és remélem, hogy a 2020-as MFF esetében majd meghallgatásra talál ez a kérdés. Ugyanakkor hol vannak azok a mechanizmusok, amelyek platformként, koordinációs platformként szolgálnak a tagállamok irányába bilaterális módon, illetve a vagyonkezelői alapok között. Tegyük fel, hogy egy tagállam 10 milliót ad egy vagyonkezelői alapba, akkor nyilván ez a tagállam érdekelt abban, hogy mit csinál az Európai Unió Afrikában vagy a közel-keleten. Sokkal érdekeltebb, mint hogyha egyetlen petákot se adott volna ebbe a vagyonkezelői alapba. Gondolom mindenki emlékszik Tavané meg ostromlására, 200 ezer ember menekült át a török határon, tehát török területre érkeztek, és utána kiderült, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem elég rugalmas. Szíria, Jordánia és Libanon kap Európai Uniós pénzeket, ami viszont Törökországot illeti, csak az előcsatlakozási eszköz érvényes, tehát semmilyen eszközből nem lehetett lehívni azt a pénzt, amire ennek a 200 ezer embernek szüksége van, és nekik nem csak ételre meg vízre volt szükségük, hanem szállásra és oktatásra is. Az a vagyonkezelői, alap, amit most létrehoztunk, és ez az utolsó mondatom, ez van annyira rugalmas, hogy sürgősségi helyzetben a menekülteknek segíteni tudunk a szíriai válságban. Nem csak Szírián belül is, nem csak Szírián kívül, hanem akár Szerbiában is, ahol szíriai menekültek vannak. Most már megvan ez a rugalmasság. 24 éve dolgozom itt, soha életemben nem láttam olyan mechanizmust, amely ennyire gyors, ennyire hatékony és ennyire rugalmas legyen, és erre meg is esküszöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a kollégáknak fogom megadni a szót a szakbizottságban. Mindenkit arra kérnék, hogy röviden szóljon hozzá. Egy percet tudok adni mindenkinek. Megkeván asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az igazság az, hogy a vagyonkezelői alapok különböző időben különböző célra jöttek létre, mint ahogy ez megjelent az előadásban is. És az az érzésem, hogy ezek normális eszközökké válnak, ezek válnak a normális, a mindennapi eszközökké. És amikor megjelennek majd új eszközök májusban, júniusban, akkor ezt a helyzetet újra rendezni kell. Ha megnézzük az afrikai vagyonkezelői alapot, igen, nagyon sokat beszéltünk az átláthatóságról, de kinek szól ez az átláthatóság a minisztereknek a tanácsülésen? Van egy Törökország alapunk, volt ezzel kapcsolatban probléma, de hát ez az egész politikai döntés volt az, hogy Törökország beengedett több százezer embert, az is politikai döntés volt. Beszéltem ottani politikusokkal, és a törökök számára egyértelmű, hogy rendkívül haragosak amiatt, hogy neki kell ezeket a pénzeket kifizetni, és utána még számon is kérik rajtuk az emberi jogok védelmét. Na jó, mondjuk az emberi jogi kérdések más kérdések. A török ügyben valami előrelépésnek most már kellett történnie, és ennek volt az eredménye a vagyonkezelői alap. A Bekú alap kapcsán most jöttem vissza a Közép-Afrikai Köztársaságból. Ez pontosan olyan alap, amit sürgősségi esetben egy elbukott államban el kell indítani, hogyha akármilyen segítséget kívánunk nyújtani, hogy gyorsan lehívhatóak legyenek a pénzek, és sürgősségi segítségnyújtást tudjunk adni. Amit a kutatás kimutatott, mint probléma, az az, hogy nem tudjuk elkölteni a pénzt a legkisebb projektekre. Amikor mi ott voltunk, akkor láttunk nagyon sok remek helyi NGO-t, és megkérdeztük, hogy ezeket hogyan finanszírozzák, és azt mondták, hogy indirekt módon európai NGO-k finanszírozzák őket az audit szabályok miatt. Tehát a mi audit szabályaink folyamatosan keményebbé és szigorúbbá és kockásabbá válnak, és ezzel valóban kell majd foglalkoznunk az új alapok létrehozásakor. Tehát, hogyha például a közép-afrikai köztársaságban szeretnénk segítséget nyújtani, akkor ezzel kapcsolatban meg lesznek ezek a kockázatok, és ezt el kell fogadnunk. A parlament ellenőrzési joga kapcsán a bizottság azt mondta, hogy kellemetlen meglepetés volt nekik, az Európai Parlament hozzájárulásának a hiánya. Hát én nagyon sok alappal dolgoztam, de például volt, hogy a bizottság úgy értesített engem az ülésről, hogy pont egy Strasburgi hétre esett az ülés, vagy pedig, hogy öt nappal az esemény előtt kaptam meg a meghívót. Hát nem hiszem, hogy öt napos határidővel szervezték volna meg ezt az ülést. Tehát ezért van az, hogy sokszor nem vagyunk ott, nem azért, mert nem érdekel minket. És ami a megfigyelői jogot illeti, a megfigyelői jognak automatikusan mindig szerepelnie kellene minden egyes vagyonkezelői alap létrehozásakor. Összességében úgy gondolom, hogy a vagyonkezelési alapokra szükség van, különösen sürgősségi esetben, ez is volt ezeknek a célja. Az afrikai vagyonkezelői alap például a migrációs kérdések kezelésére nem biztos, hogy a legjobb megoldás, lehet, hogy csak elszívunk pénzeket a fejlesztési célkitűzésektől, amelyek hosszú távon esetleg nagyobb eredményt hoznának. Vagyis amikor új alapokat hozunk létre, akkor nagyon egyértelműen meg kell határozni, hogy hova mennek az alapok, hova mennek a pénzek, és valóban biztosítani kell, hogy elég rugalmasak legyenek ezek az alapok. Köszönöm szépen, most Kalmer úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden néhány alapvető dolgot említenék. Ebben a szakbizottságban sokszor felpanaszoljuk a szükséges átláthatóságot, főleg a költségvetésben, és nem tudjuk megállapítani, hogy ezen vagyonkezelői alapok hozzájárulnának a nagyobb átláthatósághoz, pont ellenkezőleg. A második dolog, amit többször elhangzott, hogy milyen fontosak ezek a vagyonkezelői alapok, hogy gyorsabban, jobban, megfelelőben tudjunk reagálni. Ez azonnal felveti a kérdést, hogy vajon költségvetésünk úgy van-e kialakítva, hogy ne tudná ezeket az igényeket kielégíteni. Át kell tehát gondolni, hogy mind, mind kell változtatni az európai költségvetésen, hogy gyorsan és megfelelően tudjunk ez, ennek a segítségével reagálni. A következő dolog, azt hiszem, hogy vitathatatlan, hogy szükség helyzetben megfelelő segítséget kell sürgősen nyújtani, ez nem kérdés. Azt hiszem azonban, hogy néha ez a segítség azért szükséges, mert hiányoznak a szükséges stratégiáink, hogy felismerjük a problémás helyzeteket, és ezeket időben kezeljük. Időben és megfelelő volumennel. Hogyha így tennénk, akkor nem lennének ilyen szükséghelyzetek. Tehát azon kell dolgoznunk méghozzá sürgetően, hogy különösen azon területeken, ahol migrációval összefüggő problémák vannak, ott hosszú távú stratégiát alakítsunk ki, amely sikeres kell, hogy legyen. Ez továbbra is hiányzik ugyanis. Köszönöm. Thank you, uh, Chair. What seems to me to be... Hovács képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Bármilyen jellegű költségvetést és bármilyen mechanizmust fogadjunk is el, sohasem tudunk minden egyes körülményre előre felkészülni. Úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ilyen sürgősségi tartalékok, rugalmassági eszközök, amelyek lefedhetik ezeket a helyzeteket, hiszen mondom, soha nem fogunk tudni minden egyes esetőségre felkészülni. De hogyha elszámoltathatósági hiányosság van, akkor valóban nagy a probléma. Hát a 45. oldalon ez a kis diagram, amely a demokratikus ellenőrzésről és az eljárásról szól, szerintem önmagáért beszél. Az Európai Unió így kiszolgáltatottá válik. A bizottság is kiszolgáltatott, és azok az emberek, akik ezeket az alapokat kezelik, kiosztják és felhasználják, ők is kiszolgáltatott helyzetben vannak és mindenhol, ahol nagy pénz van, ott nagy visszaélésekre való lehetőség is van, úgyhogy ezt a demokratikus deficitet fel kell számolnunk. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy azok az alapok, amikre szükségünk van sürgősségi esetben, ott lesznek, hatékonyak lesznek, és nem válnak olyan mechanizmusokká, amelyek alássák pontosan az intézményeinket. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha a, ez a demokratikus ellenőrzés megvalósulna, különben magunk alatt vágjuk a fát. Köszönöm szépen! Mindannyian látjuk ezen alapok kapcsán, hogy a cél a rugalmasság hiányának kiküszöbölése. De azért, ami mégiscsak meglepő, az az, hogy az Európai Uniónak milyen kapacitása van arra, hogy technikákat és gyakorlatokat elindítson, amelyek az alapvető költségvetési elveket nem tartják be. A török vagyonkezelői alap megjelenik a költségvetésben, ez nem vagyonkezelői alap, ugyanakkor a három milliárdos kiadás megtörténik, de a költségvetésben csak egy milliárdos kiadásként jelenik ez meg. Ez a fajta adományozás, ha fogalmazhatok így. Hát a demokrácia és az átláthatóság szempontjából itt óriási probléma van és általánosságban a vagyonkezelői alapok kapcsán azt tudom elmondani, hogy amikor létrehozunk egy vagyonkezelői alapot, akkor az nagyon szép, mert kimondhatjuk, hogy most csináltunk valamit, adtunk valamit Afrikának. Ez jól hangzik egy sajtótájékoztatón, de nem biztos, hogy a valóságban is igazából hatékony lesz. Ráadásul a költségvetésünk nem feltétlenül teszi lehetővé, hogy ezekre a válsághelyzetekre gyorsan válaszoljunk. Aztán itt vannak azok a pénzek, amelyeket európai, de harmadik országok adnak, Norvégia és Svájc. Norvégia jelentős összegeket ad át az Európai Uniónak, amelyek nem jelennek meg a költségvetésben, és közvetlenül valamilyen kohéziós országhoz kerülnek. De ez mit jelent akkor konkrétan? Tehát ezek a norvég pénzek a vagyonkezelői alapokba kerülnek, de hogy, meg hol? Hol jelennek meg ezek az összegek? Hol itt az átláthatóság? kimondtuk, hogy a Brexit 14 milliárdos csökkentést jelent majd, ugyanakkor nagyon fontos Norvégia és Svájc hozzájárulása az Európai Unióhoz, de hiába keresem én a költségvetésbe ezeket a norvég meg svájci pénzeket, ezek nincsenek ott. Ezek mindenféle hátsó csatornákon, ide meg oda, meg kohéziós országokhoz kerülnek. Hol itt az átláthatóság? ezzel a kérdéssel kellene foglalkozni. A külügyi szolgálat képviselője is jelezte Filibertő úr, hogy szeretne hozzászólni. Így van ez? Sajnos telik az idő, de röviden hozzászólhat. Köszönöm szépen. A külügyi szolgálat nevében két pontra szeretnék reagálni. Az egyik a fejlesztési alap felhasználása, hogy más politikai céloknak megfeleljünk. Egyrésztről szeretném megerősíteni, hogy a 21-es cikk kötelez minket a szerződésben arra, hogy a külső fellépések koherenciáját biztosítsuk, a különböző fejlesztési szakpolitikák hozzájárulását az EU külügyi politikához koherens módon, tehát csak üdvözölni lehet, hogy van egy ilyen eszköz, mint a vagyonkezelői alap, és ez hozzájárulhat egy globálisabb fellépéshez az EU részéről a partnerországokban, különösen válsághelyzetben. Természetesen ez nem egy belső ügyekhez kapcsolódó cél. Az afrikai vagyonkezelő alap itt például a migránsok védelmével, migráns áramlások kezelésével, a határok biztonságának kezelésével is foglalkozik. Ez ugye a partnerországokkal szemben támasztott követelmény, hiszen ők azok, akik elsősorban meg kell, hogy küzdjenek ezekkel a problémákkal. A migránsok újra beilleszkedése a társadalomba aztán a különféle jövedelemtámogatási intézkedések, ezek megint csak fejlesztési intézkedések. És aztán van még itt egy másik szempont, ez az érdekkonfliktus. Az egységes fellépés az EU és tagállamai részéről már önmagában egy érték, bizonyos eszközök sorozatát illetően ugye itt van a kereskedelem, technikai segítségnyújtás, kapacitásépítés és egyebek a harmadik országokban, hogy együtt dolgozunk ezeken a feladatokon. Ez egy nagyon erőteljes célkitűzés a külső a külügyi szolgálat felépésében, és azt hiszem, hogy erre emlékeztettek is. Köszönöm ezzel, le is zárhatjuk, és áttérünk majd a következő témára. Amit szeretem volna még elmondani a különböző szereplőket illetően, mi egy bizonyos pillanatban kijelenthetjük, hogy az EU fellépései, például a migráns jelenséggel szemben, nem mondhatjuk, hogy ezen alapokon keresztül, és ezen szerkezetes struktúrán keresztül ö, ne történne semmi, de azért ez nem túlságosan látható, amikor az európai parlamenti képviselők szembesülnek ezekkel a témákkal, és a következő választások jelöltjei is nehezen tudnak érvelni ezen eszközök mellett. Tehát itt világosabbá kell tenni, hogy mit is teszünk. Például az afrikai vagyonkezelői alap mit is jelent ez? Különböző fellépések léteznek itt, hogy a migráció okait megszüntessük, de nem láthatóak ezek. Tehát az átláthatósági követelmény és a demokratikus legitimitás követelménye, hiszen van itt mindig egy-egy steering board, én ott voltam egy ülésen, hát nagyon sokan ültek össze, egy teljes nap keretében sok nagy követ, nagyon sok szereplő volt ott jelen, de hát nem tudom, hogy mennyi ennek az egésznek a hozadott értéke. Köszönöm a két szakértőnek a felvilágosítást, az ajánlásokat, az elemzést, ami ösztönző és optimizmusra adhat okot, az az, hogy még jelentős javításra, javulásra van itt lehetőség. Ami a törökországi költségvetési facilitást illeti, ugye az általános jelentéstevő emlékszik arra a vitára, amit lefolytattunk itt a költségvetési egyeztetés keretében, hogy ennek a facilitásnak meg kell jelennie a 2018-as költségvetési tervezetben. És azt mondták, hogy a 2018-as év elejétől néhány hónap múlva ez meg kell, hogy jelenjen. A bizottság múlt héten javasolta a törökországi menekültek facilitásának meghosszabbítását 3 milliárdal 18-19-re, itt ugyanolyan módon akarja ezt finanszírozni, mint az első verzió esetében 1 milliárd az EU költségvetésből, és 2 milliárd a tagállamokból származik. Majd persze ide kell venni Norvégiát és ö, Svájcot is. A bizottság már elfogadott egy határozatot, sajnálatos, hogy velünk nem konzel, konzultáltak azelőtt. És érdekelne minket, hogy az EU költségvetés egy milliárdját hogyan teremti majd elő az Európai Bizottság. Egy párbeszédre kötelezték el magukat, és azt reméljük, hogy a parlamentet is bevonják még a végleges döntés előtt ebbe a vitába, mert mi vagyunk ugye a költségvetési hatóság egyik ága. És most Kavió asszonynak adok szót, aki a vagy főigazgatóságtól jött. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy megadja ezt a lehetőséget, hogy részletesebben be tudjam mutatni ezt a javaslatot, már ami a törökországi menekültekre vonatkozó facilitás meghosszabbítását illeti. Kezdetben szeretném elmondani, hogy Öttinger biztos úr, amikor a következő több éves pénzügyi keretről vitáztunk az Európai Parlamentben, elsőként jelentette be az Európai Bizottság ez irányú döntését, tehát a parlamentet ugyanazon a napon tájékoztatták, sőt, még az előtt, mielőtt a tanácsot tájékoztatták volna. Azt hiszem, hogy a tanácsot a következő napon tájékoztatták erről. Tehát a bizottság itt igenis jelezni akarta, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonít az Európai Parlamentnek, bejelentvén a bizottság döntését rögtön a bizottsági testület ülése után az Európai Parlament plenáris ülésén. Most pedig angolul fogok szólni. In Turkey is and has been a very efficient tool to help a törökországi eszköz a leghatékonyabb eszköz azon menekültek megsegítésére, akik nem az Európai Unióban tartózkodnak. Március 9-én volt a Steering Committee ülése, melyen ezek a döntések megszülettek. Tulajdonképpen a mi elemzésünk azt mutatta, hogy a támogató eszköz hatékony, azért is, mert a helyszínen nagyon jó fellépéseket tudott végrehajtani, hanem másrésztről azért is, mert a tagállamok megfelelő koordinációja létrejött. A mi elemzésünk, elnök úr, en a Steering Committee működéséről rendkívül pozitív. Úgy gondoljuk, hogy jelentős hozzáadott érték jött létre, minden érdekelt fél leült a, tárgyalá, a tárgyalóasztalhoz, és mindenki lelkiismeretesen részt vett um, a döntéshozatali mechanizmusban, mind Európai Uniós szinten, mind pedig tagállami szinten, és uh, kolléganőm a DG NIR-től fogja majd kiegészíteni a hozzászólásomat. 3 milliárdos kiegészítő támogatást különítettünk el a törökországi menekülteket támogató eszköz keretein belül. Mivel ezek az elkötelezettségek megszülettek, az eredeti 3 milliárd a facilitás alatt már 72 projekt finanszírozására adott lehetőséget, és 1,85 milliárd már felhasználásra került. Természetesen lehet kritikákkal illetni a törökországi helyzetet, a jogállamiság és az emberi jogok helyzetén, de a bizottság mégis úgy gondolja, hogy ez a megfelelő alkalom arra, hogy ezt a facilitást kiszélesítsük. Először is azért, mert Törökország tartotta a március 16-i elkötelezettségben megígérteket, különösen azokat az elkötelezettségeket, amelyek a menekültek témakörében születtek. A múlt héten született meg tehát ez a kiegészítő támogatás, a támogatási eszköz keretein belül, és most fogom megadni a szót Miriam Ferránnak, aki a Törökországgal foglalkozó osztály vezetője a DG Nilnél, és ő fogja technikai szinten elemezni, illetve politikai szinten is elemezni a támogató eszköz kiszélesítését, és utána én még szólok a költségvetési aspektusokról. Kezdem akkor azzal, hogy talán a, ezeknek a facilitásoknak a főbb előnyeit, eredményeit összegezném ez egyébként publikus lett téve, és van egy második éves jelentés is, amelyet Ugyanaz nap hoztunk létre, mint a, mikor a döntés megszületett a múlt héten. Ezek az eredmények elmagyarázásra kereltek március 9-én az irányító bizottság ülésén is, ahol szisztematikusan meg is hívtuk önöket. Az volt az elképzelés, hogy mindenképpen ez legyen átlátható a tisztelt ház számára. Vannak zászlós hajó kezdeményezéseink, amik egyértelműen hozzáadott értéket hoztak létre. A szociális sürgőségi biztonsági háló például ilyen. 1,5 milliót jelentett ez a legsérülékenyebb menekülteknek Törökországban. Nagyon sokat teszünk azoknak, akik például oktatás és egészségügyi területen is, és az egy, oktatás területén sikerült visszaidenyíteni az iskolába több mint 300 ezer gyereket Törökországban, és hozzájártunk a, eh, ahhoz, hogy ne legyen elveszett generáció. Ez jelenti oktatási anyagok, eh, török nyelven történő oktatás biztosítását, és eh, különböző egyéb segítséget egészségügyi területen is. És azonnali ellátást jelent 12 mozgóegységet hoztunk létre, amelyek leszállításra kerültek, több mint 760 ezer alapellátási konzultációt, illetve ö, oltást is jelentett a gyerekeknek. Tehát ezek csak néhány kiragadott példa arról, hogy a terepen mit jelent ez a facilitás. Ebben a kontextusban, ha figyelembe veszük az Unió törökországi megállapodást, eznek a végrehajtása folyamatban van. Minden igazgató, hogy irányító tanács ülésen is erről ezt megbeszéljük, és úgy látjuk, hogy most eljutottunk a, oda, hogy érdemes mobilizálni a facilitás második részét. Ez a második részben van egy sürgősségi elem is, amit szeretnék megosztani önökkel, ahogy említettem. Az egyik leghatékonyabb eredmény, az pontosan az oktatás területén jött létre, hogy ne váljanak ezek a gyerekek elveszett generációért. A 300 milliós támogatást kapott a török oktatási minisztérium az iskolákba a gyerekek visszavezetésére. És azt tudjuk, hogy technikai előkészítés is szükséges ahhoz, amikor már egy szerződés aláírható, úgy gondoljuk, hogy politikai döntésre szükség lesz a második fordulónak a finanszírozásához, és ezt a döntést most kell meghozni, és természetesen a parlament ebbe eh, bevonásra kerül, oly módon, hogy a 2018-as költségvetést ezzel az összeggel módosítani tudjuk majd. Az értékelésünk szerint legjobb esetben ezt szeretnénk, hogyha a plenáris ülésük eh, júliusi eh, ülésen elfogadná legkésőbb időpont ez. Tehát ezek az okok, amiért előterjesztettük ezt a döntést, és ezt be is jelentettük a legutóbbi március 9-i irányító bizottság ülésen. Tehát a bizottság ezzel fog foglalkozni. Ami a költségvetési elemet illeti, visszaadom Nádia Calvinónak a szót. Igen, ahogy valószínűleg tudják, készítettünk egy javaslatot a bizottság nevében, előterjesztettük a tanácsnak. Számos tagállam élénken reagált, a facilitás teljes finanszírozásáról volt szó, illetve az uniós költségvetésből kerüljön ez fizetés. A bizottság úgy ítélte meg, hogy nem ez a legóvatosabb megközelítés, hanem szükség van nem csak arra, hogy a különböző ö, mozgástereket kihasználjuk, hanem fontos, hogy legyen egy mozgástér az e- kötelezettségvállalásra is, illetve ha újabb válság keletkezik, akkor erre is tudjunk reagálni a éves pénzügyi keretten belül. Ahogy ezt már mondtuk, komoly igények vannak a szíriai válság, illetve a közép-mediterrán útvonallal kapcsolatban és a kötelezettségvállalási mozgástér is nagyon fontos. Ennek nem az a nem csak erre szolgál, hanem növekedés, munkaalkalom teremtését is kell, hogy szolgálják ezek. Ez már szerepel az 1B fejezetben. Továbbá a migrációs és biztonsági igények kérdését is megvizsgáltuk. Ezért a bizottság azt javasolta, hogy egy kiegyensúlyozott finanszírozást bizottság egy milliárd a az uniós költségvetésből, kettő a nemzeti költségvetésekből, és egy komoly kötelezettségvállalást jelent ez a tagállamok számára is ezek a facilitások nem azt jelentik, hogy pénzt küldünk Törökországnak, hanem a ö, migránsok ö, igényeit elégítjük ki ezekkel a pénzekkel, és úgy gondoljuk, hogy a lényege és ennek a megállapodásnak a jó működése azt is jelenti, hogy kezelhető legyen az unió felé áramló migrációs mozgások. Ehhez kell rugalmasan reagálni, és reméljük, hogy ezt tudjuk elérni ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen, Kavino asszony, mondja az elnök, és akkor most általános jelentéstevőnknek adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, hogy helyesen mondta a bevezetőjében, amikor tárgyaltunk a 2018-as költségvetésről, azt már tudtuk, hogy ez a kérdés fel fog merülni, és hogy közösen a bizottság parlamentnek el kell döntenie, hogy a törökországi menekült facilitást fenntartjuk-e, vagy sem. Ö, igazgató asszony először is engedje meg, hogy üdvözöljem, hogy eljött a parlamentbe. Tudom, hogy ez egy nagyon sűrű hét a főigazgatók számára is, így különösen nagyra értékeljük jelenlétüket. Három dolgot szeretnék felvetni mindezzel kapcsolatban. Az első pont, az együttműködés az Európai Parlament és a Bizottság között. A második a parlament szerepe, és a harmadik problém, pont pedig a törökországi menekült facilitás finanszírozása, ami a parlament bizottság együttműködését illeti. Véleményem szerint ez a döntés és a költségvetési módosítás, amelyet előterjesztettek, az egyik leg legfontosabb költségvetési módosítás az év során. Az összeg jelentős, a közvélemény odafigyelése is jelentős, ezért a bizottság, a parlament és a tanács ez egy fontos kérdés. Ezen őszinte együttműködés keretében kell mindezen dolgoznunk. Ahogy tudják, a török menekült vagy facilitás a létrehozásakor a parlamentet nem vonták be. A parlament pedig azt mondta, hogy értjük a sürgősséget, értjük a dolgokat, de ezt ne csinálják a jövőben és valójában a parlament ezt egyszer lenyelte, de megmondták, hogy a jövőben ez ne így legyen, és ez nem jelenti azt, hogy a parlament megint le fogja nyelni. De ha a parlamentet vonják be kellően, elvárjuk, hogy a parlament részese legyen ennek. Igen, főigazgató asszony, önnek igaza van, a bizottság tájékoztatta a parlamentet, amint megszületett a döntés, és úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő időzítés volt, de azt is gondoljuk, hogy nem volt igazán szép dolog, hogy a, a sajtó előbb értesült a döntésről. Én olvastam ezt a ma reggel a politikai hírlevélben, hogy például a költségvetési hatósága, a maga a parlament nem tudott erről a döntésről. Tehát ha tudnának több információt adni arról, hogy például ki az, aki kiadta a sajtónak a dokumentumot, azt is nagyra értékelnénk. Mert ahogy elmondtam, nagyon fontos az őszinte együttműködés, és a ö, költségvetési egyeztetés során én magam is gondoltam a törökországi menekült facilitásra, úgy, ahogy mindig is a négyes fejezet mozgásterére gondoltam. Tehát a mozgástér ez lehetővé teszi, hogy manőverezzünk. Minden politikai frakció, vagy egyéb, teljesen mindegy, hogy mennyire fogalmaztunk határozottan, mindig mondtuk, hogy kell, hogy legyen mozgástér Törökország számára is. Tehát készek vagyunk együttműködni ezzel kapcsolatban, felelősek vagyunk, de természetesen szükség van az átláthatóságra, és be kell minket is vonni ebbe. A második felvetésem ma délelőtt megbeszéltük a ö, trust fundok, a ö, pénzügyi alapoknak a kezelését, és Törökországot is említettük, és a, szükség, a sürgősségét. Nem volt kérdéses, hogy Törökország esetében ez sürgőséggel kellett eljárni, és pozitív hatást is hozott a terepen, ezt elfogadom. Ami azonban elhangzott, az a demokratikus felügyelet, elszámoltathatóság kérdése. A parlament nem része a facilitás irányító bizottságának, és a bizottság számára tovább is kérdés az, hogy amikor a bizottság előterjesztette a folytatását ennek a facilitásnak, miért nem javasolták, hogy a parlament is legyen részese az irányító bizottságnak? Úgy, ahogy a bizottságnak, a tagállamoknak van képviselőjük ebben az irányítóbizottságban és végezetül pedig még egy gyors észrevétel Megbeszéltük már több alkalommal is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk az MFF során. Vannak új prioritások, miközben nincs hozzájuk új forrás. Itt átcsoportosításokkal oldjuk meg, de nagyon sok folyamatban lévő projekt is van, amelyek a hagyományos prioritásoknak felelnek meg. Természetesen nem mondhatok konkrét véleményt a finanszírozásról, mindaddig, amíg nem látjuk a költségvetés módosítási javaslatát a bizottságnak, de az elmondhatjuk, hogy fontosabb, mint eddig bármikor az MFF-ben, az új prioritásokhoz új források kellenek. A meglévő mozgásterekkel eddig sikerült 250 millió eurót a négyes fejezet alatt tartani. Természetesen ez 1,6 milliárd eurót jelent. Ha megnézem a globális mozgásteret, az 1 milliárd körül van, és a rugalmassági eszköz, és tehát ez összesen 3,2 milliárd eurót tesz ki. Ha 2 milliárd jön a tagállamoktól, 1 milliárd a költségve, az EU költségvetésből, akkor szerintem az 1 milliárdot új ö, forrásnak kell tekinteni, nem pedig ö, átcsoportosításból származó forrásnak. Valamennyien tudjuk, hogy mekkora nyomás van a már meglévő programokon. Tehát ez a az elvi álláspontunk. Természetesen majd többet tudunk mondani, hogyha már látjuk a költségvetési módosítási javaslatot. Köszönöm a ö, ö, bizottságnak, hogy jelen vannak, illetve a asszonynak is illetve azokat a kérdéseket konkrét. És a bizottsággal ö, továbbra is szeretnénk őszinte együttműködést folytatni, ez fontos, figyelembe véve ezeknek a vállalkozásoknak a politikai jelentőségét is. Elnök, köszönöm szépen, Delano úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék én is csatlakozni a az elhangzott észrevételekhez szerintem jelentéstevő kiemelte a fő hangsúlyokat Ahogy a tagállamok közös programokat, politikákat szerveznek az uniós szabályokon kívül, és a tanács és a parlament, amelyek a társ jogalkotók, ebből a végén problémák vannak, és amikor ráadásul még a közös kasszában is kotorászunk, akkor az derül ki, hogy itt egyértelmű bizalomvesztés van, és ezt nem fogadhatjuk el. Én nekem az a véleményem, hogy itt már átléptük a határvonalat, és vissza kellene terelni a dolgokat a normál medervágásba. A menekült kérdés az nem a törökországi megállapodásban merül ki, ez egy globális kérdés, amit globálisan kell az unió szintjén kezelni. És a globalitás azt is jelenti, hogy minden kérdés, ami migránsokkal kapcsolatos, az benne kell, hogy legyen az uniós költségvetésben. Ez a probléma lényege, ehhez ragaszkodni kell, tehát nem szabad, hogy ilyen kis politikákat, kis bazárokat hozzunk létre itt-ott, hanem az uniónak normálisan kell működnie a társ jogalkotókkal, a társ döntéshozókkal. Ali úr, egy percben. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a részletekért, amelyeket meghallgathattunk a törökországi mechanizmussal kapcsolatban. A bizottság döntése azt mutatja, hogy ez a második időszak ez nem igazán tér el az elsőtől, sem a finanszírozás sem egyéb tekintetben. A finanszírozási modell is gyakorlatilag ugyanaz. Egy része az uniós költségvetésből, a másik része pedig a tagállami befizetésekből áll össze. A törökországi menekültek helyzete e pillanatban nem más, mint amilyen volt akkor, amikor ezt a mechanizmust létrehoztuk. A menekültek száma 3,5 millióra emelkedett, több mint 284 ezer gyerek született időközben, és ebb tekintetben nagyon fontos, hogy felmérjük hogy a megvalósítása ennek az első fázisnak milyen eredménnyel járt, és hogyan tudjuk a még meglévő hiányosságokat áthidalni. Figyelembe kell vennünk a múltbeli hibák elkövetését, és ezeket ki kell küszöbölni a második fázisból. Van néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. Az alapelveket, a hatékonyság, a jó irányi, pénzügyi irányítás kellene, hogy legyen. Az együttműködésének kb. 3 milliárdot kellene mobilizálni a 2016-17 évekre vonatkozóan. Kérdésem, hogy ezek az alapelvek betartásra kerültek-e az első fázisban, vagy sem? 2017-ben a tagállamok körülbelül 1,5 milliárd eurót bocsátottak rendelkezésre, amiből 87% már elköltésre került. Figyelembe véve, hogy várjuk a további források mobilizálását 2018-19-re, így a 2021 a végső határidő. Számíthatunk-e arra, hogy gyorsabbak lesznek a folyamatok, és hogy ez majd fegyelmezettebben fog lezajlani, mint korábban. És a harmadik kérdés, hogyan értékelik a hatékonyságát az alapnak? Elnök, köszönöm a ö, pontosságát, Gressle asszony. Köszönöm. Kicsit dühít az a vita. Azt hittem, hogy itt már egy kicsit túlépünk ezen a 3 milliárd eurón a második szakaszban. A kérdésem az, hogy hogy néz ki az ütemterv? Törökország most már maga is oka jelentős migráns áramlatoknak, és érdekelne, hogy a bizottság egyáltalán foglalkozik-e Törökország időközben megváltozott szerepével, hiszen itt a kiváltóját a problémának nem kellene még premizálni is. Ugye a Törökország facilitás kapcsán mi a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság felkerestük ezeket a helyszíneket. Azt is láthattuk, hogy jelentős pénzügyi eszköz kapott ezáltal Törökország a kezébe. Tudjuk, hogy vannak itt iskolai épületek, orvosi ellátás, stb. Ugyanakkor nem lehetséges, hogy ezek a pénzek, vagy egy részük közvetetten Szíriába kerülnek? Elnök, köszönöm ezeket a nagyon fontos kérdéseket, asszonyom. Gárdia Zabál asszony következik. Köszönöm. Nagyon gyorsan, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy milyen sok menekültet fogad Törökország hogy a menekültek ne érjenek el Európáig, tehát Logikusnak, helyesnek tűnik számomra, hogy továbbra is pénzügyi támogatást nyújtunk Törökországnak, hogy a lakhatási problémákat, az oktatást, az élelmezést megoldhassa Törökország. De ahogyan greszle asszony is elmondta, nagyon kényes a Törökországhoz fűződő viszonyunk. Az emberi jogi helyzet Törökországban továbbra is kritikák tárgya. Aztán az NGO-k vagy önkéntesek szintén nem a legjobb feltételek mellett dolgoznak ott, és persze a sajtószabadság kérdése is felmerült Törökország kapcsán. Tehát itt tapasztalható, hogy van bizonyos vonakodás ezen források folyósítását illetően, ugyanakkor a menekültek szenvedik meg az Európai Unió mozdulatlanságának, tehetetlenségének árát vagy súlyát. Itt két feltétel kell, hogy megvalósuljon. Nagyon kimerítő részletes ellenőrzésekre van szükség annak érdekében, hogy az ezen alapokból származó források valóban a menekültekhez jussanak el az utolsó eurócentig, hogy elkerüljük, hogy a török hatóságok esetleg olyan kísértésbe essenek, hogy ezt a pénzt más célokra használják. Aztán ez a milliárd, ez a harmadik milliárd, amelyet az Európai Unió kell, hogy beadjon ebbe az alapba. Ez már kicsit a határainkba ütközik. A tagállamoknak kell megváltoztatni a több éves pénzügyi keretet, mert a volumenben nem viseli el ezt az összeget. Elnök, mindenkitől azt kérném, hogy röviden szóljon, Kormár úr kap szót most. Köszönöm, elnök úr. Németországban van egy vicc, amikor az időmenedzsmentről van szó. Ebben az időben karácsony nagyon hirtelen jön, majd szól ez a vicc. Sajnos itt nem viccekről beszélünk, be kell ismernem, hogy többször is dühítettek ezek az eljárás módok, amiket itt nagyon sürgetően kell, hogy lebonyolítsunk, holott ezek előre láthatóak. A Törökországgal kötött szerződés októberben le fog járni, hát ez nem az égből potyant történet, ezt már előre tudtuk. Végre világos stratégiára, világos célra van szükség, hogy mit is akarunk egyáltalán elérni a migrációs válság kapcsán. Természetesen segíteni akarunk, és az EU ezt már megtette. Szerintem még nagyobb mértékben is segítenünk kellene, Ugyanakkor világos politikai célkitűzések mentén kell ezt megvalósítanunk. Ha ez nincsen, akkor évről évre egyre többet és többet fizetünk különféle hotspotokra, válság, gócokra, és egyáltalán nem láthatjuk, hogy milyen eredményeket akarunk mindezzel elérni. Tehát szerintem itt stratégiára van szükség. És még egy konkrét kérdés fontos számomra. Van itt egy megállapodás Törökországgal, 3 milliárd eurós volumenben, ebből 1,85 milliárd euró került kifizetésre, még mielőtt 1 milliárd euróról határozzunk itt, szeretném tudni, hogy a többit miért nem fizették ki. És ha kifizetik, mikor fog ez megtörténni? Fontos adatok hiányoznak, és ezekre ma van szükségünk, nem néhány hónap múlva. Elnök, köszönöm, Várt úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretném elmondani a pontokat, amelyekkel teljesen egyetértek, és eh, már többször elmondtam, teljesen világos, hogy eh, itt volt egy sürgősségi humanitárius igény, és ezért kellett ezt a facilitást létrehozni. Mindazt, amit eddig hallottam, ezt támasztja alá, és az eddig elvégzett munka mindenképpen nagyon jó volt, erre büszkék lehetünk, mert a humanitárius igényekre reagáltunk. Ugyanakkor figyelemfelhívás is van, vannak itt bizonyos veszélyek is. Az Európai Unió ezt örökre vállalta ennek a finanszírozását. Készítettünk egy kilábalási stratégiát, nem tudom, de nagyon remélem és sürgősek tartom, hogy a bizottság készítsen egy olyan stratégiát, amivel megfelelően ki tudunk ebből szállni. Elnök, természetesen, és akkor most a két utolsó hozzászóló Döpré úr. Csak nagyon gyorsan, elnök úr én mindig úgy gondoltam, még akkor is, hogyha nem volt ez népszerű, hogy ez az alvállalkozói szerződés, amit Törökországgal kötöttünk, hogy ők foglalkozzanak azon migránsokkal, akiket nem szeretnénk magunknál látni, ez egy olyan dolog volt, amit persze támogatni kellett, mert nagyon kényes helyzet alakult ki az unión belül. De két kérdésem van a bizottsághoz, hasonló, mint amit Howard úr is mondott. Amikor az első három milliárdot kifizettük, akkor nagyjából valamennyien tudtuk, hogy lesz egy második szakasz, és amikor a költségvetési tervezetet előterjesztette 2018-ra, a bizottság ezt nem építette be a költségvetésbe. Úgy tettünk, mintha nem is lenne, holott mindenki tudta, hogy lesz második fázisa ennek. Tehát most azt mondom a bizottságnak, hogy hát az a véleményünk, vagy úgy gondoljuk, hogy úgy érezzük, hogy itt azért egy nem tekintettünk kellően előre. És a második kérdés az Howard úrhoz kérdéshez, tehát mennyi ideig fogunk fizetni? hol van, mi a vége a törökországi megállapodásnak? Mikor fogjuk azt mondani, hogy ezeknek a menekülteknek egy része már nem menekült, hanem olyanok, akik Törökországban vannak? Meddig megyünk, meg tudja ezt valaki mondani? Elnök, köszönöm szépen, Dergiáda asszony. Nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk, ez egy nagyon rövid távú szemléletmód. Nem felejthetjük el azt sem, hogy az európaiak nagyon rassan reagáltak és kezdték el befogadni a menekülteket és felelősséget válni. Úgy gondolom, hogy el kell kezdenünk sokkal hosszabb távban gondolkodni és előre tekinteni, mert hol van a vége és ö, meddig hajlandóak a tagállamok bármilyen pénzt is ebbe fektetni, ha eddig egyáltalán tettek be pénzt. Tehát itt konfliktus megoldás és a menekülteknek pedig kell, kell találni a lehetőséget, hogyha nem tudnak az eredeti származási helyükön élni. Tehát holisztikus megközelítésre van szükség. Elnök, köszönöm akkor a kérdés, ami felmerül, mert ha ezt tudtunk volna foglalkozni a 2018-as költségvetési idején, akkor akkor kellett volna döntenünk. Most a kérdés, hogy ezzel a milliárddal ez a maradékokból fogjuk összeszedni, vagy átcsoportosításból. Jó lenne, hogy a bizottság ezt elmondaná pontosan, hogy mit is kíván tenni. Bizottság? Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a vitát, és feljegyeztük a különböző észrevételeket, javaslatokat. Azonban úgy gondolom, hogy a válasznak a lényege három pontból áll. Tehát azt mondhatom, hogy mindenképpen összhangban vagyunk a parlamenttel, látjuk a kihívásokat, és hogy azt is tudjuk, hogy a megfelelő megoldásokat és egyensúlyt kell megtalálnunk. Első észrevételként azt mondanám, az elszámoltathatóság és átláthatóság. Teljesen egyetértünk a parlamenttel, növelni kell az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot ezért ragaszkodtunk és hangsúlyoztuk, és meghívtuk a parlamentet is minden irányítóbizottsági ülésre. Ezért ezekben az ülések során megbeszéltük a részletes végrehajtását a facilitásnak, és a március 9-i ülésen is már bejelentettük, hogy a bizottság a döntés előkészítésével foglalkozik. Ezért havi végrehajtási jelentést adunk a parlamentnek, egy projekt végrehajtási táblázatot is adtunk, és amennyire lehet, próbáljuk részletesen bemutatni az éves számlákat is. Minden további javaslatot elfogadok önöktől, de az információ adásántól az rendszert próbáltam maximálisan forszírozni, de tovább, hát nem tudom, ha kell még valami eljelentést, szóljanak, de adok most már havi jelentést, projektjelentést, irányítóbizottsági jelentést, nem igazán látom, hogy mi az, amit még tudunk adni ahhoz, hogy átláthatóbbak legyenek a dolgok nem szeretnék túlzázni, hogy ez egy új jogi találmány, de a, és a kreativitást sem szeretném túlhangsúlyozni. Ez egy más módja a végrehajtásnak, a koordinációnak, de a humanitárius segély pénzeket, az előcsatlakozási pénzeket az alkalmazandó szabályok szerint használjuk fel. Második észrevételem a forrásokra vonatkozik. Valóban ez a kérdés ez jelen volt, amikor az idei költségvetésről tárgyaltunk, és osztjuk azt parlamentnek az álláspontját, hogy a pénznek a legnagyobb része a rugalmassági eszközökből, a maradékokból kell, hogy összejöjjön a mozgástérből. Csak egy nagyon kis részt jön a humanitárius segítség eh, programból, a, de a többi rész az ö, friss pénz kell, hogy legyen, ami a mozgásterekből származik. A harmadszor pedig a politikai és időzítési kérdések, kihívások. Ahogy mondtam a bevezetőben, a kapcsolatok, és néhányan önök is elmondták, a Törökországgal a kapcsolatok nagyon kényesek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ugyan növeljük a forrásokat, hogy azért, hogy a menekülteknek a pénzellátását tudjuk javítani, de ugyanakkor csökkentettük az előcsatlakozási eszközökben felmerült összegöket. Ennek egy része már erre az idei költségvetésre egy volt, más része pedig a jövő évi költségvetést érinti. Tehát meg kell találnunk a különböző instrumentumok közötti egyensúlyt a prioritásoknak megfelelően. Miriam Ferra majd lehet, hogy ezt szeretne hozzátenni, hogy hogyan érjük el azt, hogy a pénz valóban a menekültekhez jusson, mert végül is ez a célja ennek a facilitásnak. Ez a politikai kihívás egyben egy időzítési kihívást is jelent. Ha, hogyha gyorsan kell valamit, az nem jelenti azt, hogy kiterjesztjük a facilitást, a, és amikor már nincs elég pénz, és hogyha ter, ha túl későn reagálunk, akkor a projektnek a kontinuitása ö, szenvedhet csorbát. A kiadásoknak a, és a kifizetési lehetőségeket tudjuk, amik már benne vannak a facilitásban, de arra kell törekednünk, hogy ne túl későn döntsünk ahhoz, hogy a e, folyamatossága biztosítható legyen a projektnek. És ismételten meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, részletes információkat kell adnunk, és eddig megvolt a kellő egyensúly, a megfelelően láttuk, amikor a 3 millió mikor fut ki, és addigra már volt egy javaslat a következőkre. De továbbra is együtt kell dolgoznunk, és számítunk a konstruktív megközelítésre, hogy találjunk megoldást nem csak ma, hanem ahogy Nélia és mások is mondták, hogy hosszú távú megoldásokat is fel tudjunk vázolni, amiről ma még nem tudunk talán tárgyalni, de meg kell, hogy vitassuk ahhoz, hogy egy stabil keret legyen a jövőre nézve. Elnök, lesz még alkalmunk erre visszatérni. Ferra asszony, de tényleg nagyon röviden, mert már is csúszásban vagyunk. Köszönöm szépen. Nagyon röviden három pont a politikai helyzetet illetően Unió, Törökország és a facilitás, végrehajtás és a kilábalási stratégia tehát az, hogy a facilitás nem egy Törökországnak jut, járó bónusz, hanem ez a menekülteknek szól, és ez csak az egyik eleme volt a törökországi kapcsolatoknak. Án biztos ott volt az AFET plenáris ülésén, ahol bemutatta a stratégiai terveket, és a bizottság ezzel kapcsolatban egy 790 milliós csökkentést jelent, irányoz elő Törökország esetében. Ez nem a, tehát ezek a pénzek nem a török kormánynak szólnak, hanem a menekülteknek. A végrehajtást illetően hatékony, gyors végrehajtás és az alapelvek tiszteletben tartása az alapját képezi a facilitás irányításának. Ezzel kapcsolatban a számvevőszék készít egy audit jelentést, ami még a nyár előtt meg kell, hogy jelenjen, és minden garanciát ez meg kell, hogy adjon arra vonatkozóan, hogy a jó irányítás, jó gazdálkodás megvalósul. Még nincs kezünkben a jelentés, de ez is a végrehajtás nyomonkövetését szolgálja. Eddig elköltöttünk 1,8 milliárd eurót, miért nem többet? Éppen azért, mert a jó pénzügyi gazdálkodás elveit betartjuk, és a pénzügyi szabály figyelembevételetével szakaszos kifizetést alkalmazunk. Minden szerződés aláírásra került, tehát minden forrás felhasználásra kerül, de a végkifizetés csak akkor történik meg, amikor a projekt megvalósult. És vannak például infrastruktúra, például két kórház építése, és nyilvánvaló, hogy a kórházakra az utolsó részlet kifizetése csak akkor történhet majd 2020-ban, vagy inkább 21-ben, ami a végső megvalósítási határidő. De minden egyes projektre a kötelezettségvállalások megtörténtek, további kötelezettséget nem tudunk vállalni. Elnök, köszönöm szépen! Itt nem költségvetési facilitásról kellett volna beszélni, hanem szíriai menekült facilitásnak kellett volna nevezni ezt a facilitást. És akkor végül a záráshoz. Nuresán úr, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy eljöttek, köszönöm a képviselőknek, akik hozzászóltak. Minden egyes szakbizottsági tag nagyon érdekes hozzászólást mondott el a mai napon. Egyértelmű, hogy a költségvetési módosítások kapcsán arra kell majd törekednünk, hogy azokat a prioritásokat meg tudjuk valósítani, amelyek a parlamentünk számára a legfontosabbak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! a 2019-es költségvetés kapcsán Gyóti úr esetleg szeretne valamit elmondani, vagy minden jól van, ahogy van, rendben van, akkor ennyiben maradunk. Köszönöm a hozzászólóknak, köszönöm a bizottságnak, és akkor megkezdjük a szavazást. Kérem a kollégákat, hogy a kártyájukat helyezzék a készülékbe. Egy próbaszavazást fogunk tartani, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem, igen. Lezárom a szavazást. Merci. Le premier vote euh, concerne... Köszönöm. Az első szavazásunk a 2018-as költségvetésünkre vonatkozik, meg is adom a szót az eltelős jelentéstevőnek, hogy mutassa be ezt az elcsoportosítási kérelmet. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden fogok hozzászólni, mert egyszerűen csak egy átcsoportosításról van szó. 2017-ben a Wi-Fi az EU-ban programnál 580 ezer euróról van szó, ez az INEA ügynökségre vonatkozik, illetve a programra, és ezt az ügynökség oldaláról a Wi-Fi-t az EU-nak költségvetési sorába kell átsorolni, átcsoportosítani. Az ügynökségnek kell végrehajtania ezt a kezdeményezést, úgyhogy a teljes összeg 724 euró, 724 ezer euró, és erre van szükség, hogy el tudjuk érni a célkitűzéseket, ebből 347 ezer eurót kellett átcsoportosítani. Az wifi-t az Európai Uniónak költségvetési sor végrehajtására. Ez tehát az átcsoportosítás, és azt javasolnám, hogy mindenki igennel szavazzon, mert sikerült végre elfogadni a jogi alapot a Wifit Európának. Köszönöm, most pedig nézzük a szavazást. Elektronikus szavazás következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom azt. Elfogadtuk. 29-2 arányban két tartózkodás mellett. Most pedig következzék a szavazás, mégpedig a az Európai Bankhatóság székhelyét illetően. Van itt egy első módosítunk, a 9-es számú nevezetesen. És az 5-ös módosító. Ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadva. Egyes módosító, szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes kompromisszus mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás. Nem volt világos a helyzet, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva 19-13 arányban Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Aztán pedig szavazzunk a szöveg egészéről, ekként módosított formájában. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadva 28. 4 arányban egy tartózkodás mellett. Most pedig nézzük Omázsé kollégánk jelentését a gazdasági társadalmi területi kohézió tárgyában. Ez az Európai Bizottság hetedik jelentése. Szeretném pontosítani, hogy itt a szavazólistát már közzétették ezen vélemény kapcsán. Ugyanakkor van itt egy pontosítás. Több külön szavazást kértek a kompromisszumok által lefedett bekezdéseket, illetően a 7-es, 25-ös és 28-as módosítókról van szó. Aztán itt van a 14-es módosító, ez nem összeegyeztethető a kettes kompromisszumossal, következésképpen okafogyott-e válik, ha a kettes kompromisszumost elfogadjuk. Van-e kommentár ezzel kapcsolatosan? Nem látok ilyet, ezért tehát meg is kezdjük a szavazást. Tessék. I would like only to... Csak azt szeretném elmondani, hogy elolvastam a szöveget mindegyiket, és az első bekezdésben, hogyha elfogadjuk a kompromisszumot, akkor a hatos módosított visszavonom. Tehát ha elfogadjuk a kompromisszumot, a hatost visszavonom. Merci. Köszönöm. Így legalább időt nyerünk. Az egyes kompromisszumos mellett ki van, ki ellenzi azt, ki tartózkodik, elfogadtuk. Euh, Átlépünk tehát a 9-es módosítóra. Az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 12-18 arányban elutasítva. Második rész, ki van mellette? Ellene. Azt hiszem, hogy ugyanaz az arány, mint az első részt, illetően elutasítottuk. Tízes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 14-17 arányban egy tartózkodás mellett elutasítottuk 17-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva 15-16 arányban. Hármas kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Átlépünk most a hatos kompromisszumosra, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük a 28-as módosító második részét mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 28-as módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 13-19 arányban 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es módosító két részben első rész mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 15-18 arányban második rész A második rész oka fogyottá vált, mivel az első is, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A szöveg egészéről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 29-4 arányban Gratulálok Omázsi úrnak. Sur les autres sections. A többi szakaszt illetően Asvar úr nincs elcsoportesítési kérelem, tehát Monika Holmeyernek adok szót. Mégpedig a különféle ingatlan projekteket illetően az első ezek közül az EMA áthelyezése Amsterdamba. Elnök úr, azt javasolnám, hogy a legkevésbé bonyolulttal kezdjük, és a legbonyolultabbal végezzünk, így gyorsabban haladunk, és talán időt hagyhatunk azokra, amikre idő kell, ami bonyolultabb. A legkevésbé összetett az Európai Unió háza Stockholmban projekt itt egy hosszas piaci vizsgálat volt, egy nagyon élénk ingatlanpiacon és hosszú ideig nem tudtunk ingatlan találni, amely megfelelt volna az elképzeléseinknek az árat és teljesítményt illetően, és azért arra kényszerültünk, hogy a mostani épület véleti szerződését három évvel hosszabbítsuk meg, és talán majd egyfajta megfelelőbb, újabb épületet tudunk találni a jövőben. Így a költségek kicsit emelkedtek, mint a stokholmi átlagárak, drámai módon emelkedtek az árak, ez érthető is tehát itt nincs a piaci emelkedés fölött ez az ár, inkább az alatt van, de mégis a fölött, amit eddig fizettünk, most uh, uh, 651 ezer eurót vesz át a különbségből a bizottság. Én úgy érzem, hogy ez nem problématikus, és azt kérem mindenkitől, hogy ezt támogassa. Donc vous nous avez... Tehát ön bemutatta a stokholmi projektet. Azt szeretné, hogy most szavazzunk? Nos, Stockholmmal illető, Stockholmot illetően a jelentéstevő támogatja ezt a projektet. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Demande à voter. Mindenki szavazott? Lezárom azt. 25-3 irányban elfogadtuk két tartózkodás mellett. Most Amsterdam következik? Nem. Kenya. Kenya, mert még négy ö, projekt van. Kenya. Itt már volt egy előzetes tájékoztatás, amit az Európai Külügyi Szolgálattól kaptunk amit itt bemutatok, az nem különbözik sokban attól, ami a korábbi információ volt. Ezt ugye már korábban közöltük, a teljes felület 400 ezer négyzetméter, az EU delegáció, az OINAFOR, az EOSR, az Afrika szarva és az EIB osztja meg ezeket a területeket, és a parkolóhelyeket is ennek megfelelően felosztottuk. 233 munkatárs van itt, a szomáliai delegáció, az Afrika Szarva, az UNAFOR és az EIB osztoznak itt, 33 négyzetméter van személyenként, itt ugye 600 ezer az évi bérlet, 3%-os indexálásra, én ezt kicsit kritikusnak tartottam, de nincs túl sok más lehetőségünk, nem tudunk valami nagyobb épületet találni, és az épület megfelel a feltételeknek, különösen ami a jobb biztonságot illeti. A jobb biztonság esetében kevesebb a biztonsági költség, tehát ez megéri ennek az épületnek a bérlése, hiszen több a bérlő, és így fel lehet osztani a költségeket. 2,8 millió a felszerelési költség, 13 ezer az átköltözés, aztán vannak még jegyzői költségek, 2,41 az össz ennek az átköltözésnek. Az éves költségek 1,7 millió euró körül járnak. Én azt javaslom, hogy mindenki támogassa ezt. Mindenkit már részletesen tájékoztatott korábban az Európai Külügyi Szolgálat. Köszönöm ezeket a pontosításokat. Ön tehát támogatja ezt a kenyai műveletet. Monsieur úr. Nos, csupán egy kérdésem lenne Monika Holmeyer kollégánkhoz. Látjuk, hogy jelenleg a külügyi szolgálat 4000 négyzetméter fölötti felületet foglal el ebből az épületből, és az Enafor személyzete van itt, meg az Európa Szarva Team is, és most egy új épületet kérnek, aminek 15 ezer négyzetméter felülete van, tehát háromszor akkora, mint az eddigi felület. Hát érdekelne, hogy Vajon ez a bővítés indokolta a megállapodások révén, amelyeket a többi bérlő már kötött, illetve ők ugye a bérleti költségek egyrészt viselik, de hát ugye megháromszorozódik a bérlet felület, és itt ugye már vannak megállapodások más intézményekkel, ezek indokolják ezt a nagy felület növekedést? Nem tudom, hogy a jelentéstevő rendelkezik-e ezen információkkal, de érdekelne ezeket megismerni, ha ez így van. Monika Holmeyer, tehát itt 14 ezer négyzetméter fölötti felületről beszélünk. Az EU, az EU delegáció ugye itt megfelelő szerződéseket követtünk, kötöttünk az arányokat, illetően az felület felosztásáról, és itt a különböző partnerek igényeihez igazítottuk a felületeket. Itt több a munkatárs, mint korábban. 84 munkatárs van itt a bizottság részéről, aztán vannak sofőrök, vannak szomáliai munkatársak, az EU-Afrika 5 munkatárssal, az EIB 10 munkatárssal részesedik az összből, és ugye 11 négyzetméterről beszélünk személyenként, hát ez annak az átlag, ami szokásos, sőt, akár az alatt van, mert a delegációkban általában nagyobb az egyfőre jutó felület. Sajnos nem volt tolmácsolásom, és nem mindenről értesültem, amit mondtál. Elnézést, elnök úr. Monika, teljes mértékben egyetértek azzal, amit most mondtál tehát itt 88 munkatárs van, vagy 98 akár, de hát ugye itt 15 ezer négyzetméteres épületet kérnek, ez az egyetlen kérdésem. Nem. Ez egy nagy épület, a 17. és 20. emeletekről beszélünk, ez egy nagy épület, de nem az egész a miénk mi bér, bérlünk, ugye itt az épületben négy emeletet, az összes többi az nem a miénk. Mert ugye ezt a eh, majdnem 5000 négyzetmétert használjuk majd, mondja az elnök. Monika Holmeyer, itt arról beszélünk, hogy az új irodaépület négy emeletét eh, béreljük mi csupán. Nem az egész épületet akarjuk, hanem csupán ezt a négy emeletet. Hogyha több lesz az igény, hát az majd egy másik kérdés, hogy a külügyi szolgálat azt hogyan kezeli, de mostanáig négy emeletet bérlünk a húszból. A többit nem akarjuk megszerezni. Tehát ezt a négy emeletet, ezt a majdnem 5000 négyzetmétert béreljük. A többi az más valakié. Elnézést nem láttam, hogy a kezét emeli, hogy szólásra jelentkezik, mondja az elnök. Nézzük az elektronikus szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 27-3 arányban két tartózkodás mellett. Akkor most beszéltünk-e Amsterdamról? Igen, hangzik a válasz, most beszélünk Amsterdamról. Tisztelt elnök úr, most tehát Amsterdamról beszélünk, mert itt lenne még kérdésem a bizottsághoz. Ugye a legutóbb kritikával illettem a holland kormányt, időközben a helyzet jelentősen javult. Először is itt van ez a dosszié, és ez megfelel annak, amit a holland kormány a pályázaton benyújtott, amikor ugye a helyszínt kiválasztották. Ez azt jelenti, hogy a holland kormány átvállalja a költözködés költségeit és az átmeneti épület költségeit, valamint az új épület költségeit, amennyiben nem számolunk el semmit specifikusan hozzá, egy új béleti szerződés lesz, ami 20, évre szól majd, lehetséges lesz a szerződés meghosszabbítása. Késedelmek, hogyha késedelmes beköltözésre kerülne sor, akkor ezen, ennek a költségei a holland kormányt terhelik. Nagyon részletesen számolok be most mindenről, fel lehet mondani, egyetértéssel a szerződést bármikor, ha a bérlő az EMA székhelyét az EU-n belül más székhelyre akarja áthelyezni, és akkor hat hónapos felmondási határidő van. Ugye itt hat hónapos minimum bérlésről van szó, és itt viszmajor események esetében lehet majd felmondani ezt a szerződést tehát nem követjük el a legutóbbi idők hibáit, amit nagyon sokan illetek már kritikával, hogy ne legyen lehetőség a béleti szerződés felmondására, és aztán a végén nekünk kell viselni a költségeket, vagy a helyünkre új bélőt találni. Ebben az esetben nem fog egy ilyen fajta probléma felmerülni. 2019 lesz az elkészült ennek az épületnek, hamarosan megkezdődik az építkezés, 31 ezer négyzetméter lesz a terület, az iroda terület az 28 ezer négyzetmétert tesz ki, konferencia központ lesz 7 ezer négyzetméter, több száz parkoló lesz, jó közlekedési lehetőségek mellett, és a személyzet száma 103 munkatárs, a holland kormány az összes munkatárs esetében, különösen családosok esetében egy plusz ajánlatot terjesztett be, ugye segítséget nyújt az iskoláztatásnál, a munkahelytalálásnál és minden egyébnél, tehát megfelelt a mi elvárásainknak, követelményeinknek, további panaszok részemről nem merültek fel, 28 négyzetméter körüli az egy személyre jutó munkafelület vagy irodafelület. Ez az éves bérlet 8,66 az ähm, Die Wartungskosten betragen a karbantartás költségei 1,8 milliót teszik, tesznek ki az egyéb karbantartások 500 ezer euró körülire rúgnak, és itt a karbantartási költségek is benne a béleti díjban, ami majd ránk esik, az üzemeltetési költségek 3,1-4,1-re rúgnak, azt nekünk kell viselni, a biztonság, az elektromosság, a víz, gáz, költségek, és itt az általában általunk viselt költségekről van szó, és ez nem volt része a pályázatnak. Az EMA az egyik azon ügynökségeknek, amelyek magukat finanszírozzák nagy részt, így az EMA de facto 15 millió költséges, átépítési költséget maga viseli, és itt a 20 évben keresztül egy jelentős összegelő maga viseli a költségeket. Tehát, hogyha az étkeztetés, biztonsági rendszerek, bútorozás, videólánc és a többi költségeket megnézzük, akkor 14 millió költség jön ki évente, és ez tulajdonképpen az EMA diakkal beszedhető, és nem lesz szükség kiegészítő költségvetési terhelésre. Tehát ez egy kedvezőbb épület, mint a londoni épület, és azt hiszem, hogy ennyiben a rendelkezésünkre bocsájtott lehetőséggel elégedettek lehetünk, azonban három kulcskérdésem is van, és a bizottság figyelmét már felhívtam arra, hogy három kérdést fogok feltenni nekik. Az első kérdés, hogy ugye Olaszország az Európai Bíróság elé ment, mert itt előfordulhat az, hogy még egyszer át kell helyezni ugye a székhelyet, ugye itt van az új ö, felmondási záradék, tehát nem kell itt a béleti díjat tovább fizetnünk, hogyha elhagyjuk a, ezt a székhelyet. Tehát itt még egyszer nem fog fellépni ugyanaz az eset, ami az EMA esetében egyszer már előfordult. Ugyanakkor lenne egy kérésem a bizottsághoz, hogy közöljen velünk, milyen jogi következményei vannak egy ilyen, vagy lehetnek egy ilyen fajta eljárásnak önök szerint, pénzügyi köz következményekre gondolok, amennyiben de ezt, ettől azt hiszem, hogy nem kell félnünk, mert itt van a felmondási határidő. A harmadik a finanszírozási rendelet megváltoztatása. Az MV-ben kezelik most ezt a kérdést. Talán a bizottság egy pontosabb áttekintést tudna erről nyújtani, mert a végleges döntést ez biztonságosabbá tenni. Ezt Merci. Est-ce que... Köszönöm. Olivier Szál az Európai Bizottság részéről óhajta a jelentéstevő asszony kérdéseire válaszolni. Yes, uh, thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Igen, nagyon örülök, hogy válaszolhatok a különböző felmerült kérdésekre, ami a bírósági ügyet illeti. Ez nem egy olyan ügy, amivel kapcsolatban a bizottságnak bármi szerepe is lenne, ez az olasz hatóságok és a tanács között folyó ügy. Talán érdemes emlékeztetni arra, hogy ez különösen abból ered, hogy egy atipikus eljárással indult ez az egész ügy. Most itt a ügynökségnek az áthelyezéséről beszéltünk. Ez egy kicsit más, mint a standard eljárás, amikor egy új ügynökséget hozunk létre. Valamennyien tudjuk, hogy az eljárás szerint, amelyet az adott tagállam alkalmazott múlt év tavaszán, különböző ajánlatokat kaptunk különböző fővárosoktól, a 27 tagállam politikai döntést hozott múlt évben a két új helyszínre vonatkozóan és a jogi szöveget ekkor terjesztette elő a bizottság, és ez így született meg. Ez egy politikai megállapodás, amit jogiban is rögzíteni kell, ezért terjesztette elő múlt novemberiben a bizottság a két javaslatot, amivel módosítottuk a két helyszínt, illetve a forrást is. Ez nagyon érdekes volt, mert a plenáris a múlt héten szavazott a felülvizsgálatról, és ez megerősítette a helyszín változtatást. A másik megoldás ennek a politikai megállapodásnak a megerősítése az a hely, székhely megállapodás, és a, ahogy a munka haladt előre, voltak különböző tárgyalások a holland hatóságokkal és az EME-vel, és végül is a megállapodást néhány napon vagy héten belül várjuk, és ez meg fogja majd erősíteni a feltételeket, amelyekben megegyezés született, és ez egyébként az épülettel foglalkozó dossziéban is szerepel. A jelentéstevő, hogy elmondta, az egyik fő elem, amit az intézmények figyelembe vettek, az az, hogy az ügymenet folyamatosságát tudják biztosítani, és ezért a különböző eljárások párhuzamosan folynak. A székhelyről folyó tárgyalások, és az is, hogy gyorsan lépjünk előre, hogy meglegyen végül is az épület, és aztán a szükséges lépéseket megtehessük annak érdekében, hogy kellő időben meglegyenek a változások. Ez remélhetőleg elegendő a bizottságnak, hogy megadja a zöld utat az épületügynek. Elnök, köszönöm szépen! Az EMA-nak a képviselője kíván-e szólni? Köszönöm szépen, elnök úr! Nincs igazán mit hozzátennem ahhoz, ami elhangzott a bizottság részéről, csak megemlíteném, hogy a minden aspektus megfelelően halad, a megállapodások megvannak, van néhány kérdés, amit még meg kell oldani, de ez csak napok kérdése. Holnap lesz egy irányítóbizottsági ülésünk a holland félel együtt, és meg fogjuk vizsgálni ezeket a speciális aspektusokat. Minden egyéb aspektus, ami az időszakos helyszínnel kapcsolatos, és amiket újra kell kezdeni, ez folyamatban van, és nincsenek csúszások jelenleg. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a pontosítást. Ketten kértek szót, hogy Jotti úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Holmeyer kolléganőnek a szokásos pontosságáért, ahogyan beszámolt az összes részletről, és ennyire figyelmesen tanulmányozta az összes szerződést a különböző székelyeket illetően. Természetesen nem akarok most itt Holmeyer asszony kérdéseire visszatérni az olasz kormány által indított eljárást, illetve ez nem az én hatásköröm. Három kérdést szeretnék feltenni a bérleti szerződéssel kapcsolatosan az emelt illetően az EMMA és a holland kormány között. Az első kérdés az átadási határidőket érinti. Ugye október 1 -e volt ez, most már november 15 2019-ről beszélünk az épület átadását illetően, és érdekelne, hogy mi a jogalapja annak, hogy megváltoztatták ezt a dátumot. Aztán másodszorban van itt egy dolog a szerződésben az EMA és Hollandia között. Itt ugye november 15-ről beszélnek, a szerződés, szerződő felek hatáskörén kívül eső körülmények kívül. Ugye itt az Emma és Hollandia a két szerződő fél, itt természeti ö, körülményekről van szó, vagy az épített, építő vállalat késedelmeiről, amely ugye szokásos, az előfordulhat. Vagy esetleg ezt persze szankcionálni is kell, hogyha nem adják át határidőre az épületet. A harmadsorban és az utolsó kérdés, ugye itt a bélet megújításáról van szó, 2039 után ugye 20 évre kötötték a szerződést, ezt ugye meg lehet újítani, ahogy mondta Holmeyer kolléganő is, ugyanazon alapon, a székhelyet elméletileg nem változtatnák már meg, ugyanakkor itt 2039 után esetleg csökkenteni lehet a bérleti díjat, hiszen bizonyosan ott maradunk majd, jó lenne, hogyha ott maradna 20 év múlva is az EMA Hollandiában. Tehát itt van egyfajta mérséklési díj, a bérleti díjat illetően, vagy nem szerepel ilyen a szerződésben. Merci. Köszönöm szépen, Hoffman asszony. Köszönöm, elnök úr. Hát figyelemre méltónak tartom, hogy hogyan is jött létre ez a székhely, hogyan döntöttek emellett. Szerintem máshogyan is lehetett volna ezt az eljás lefolytatni. Szerintem remélem, hogy ilyen helyzeten már nem fogunk konfrontálódni a jövőben. Lenne még egy kérdésem, egy dolgot nem értettem. A bizottság hogyan értékeli Olaszország panaszának sikerességét a bíróság előtt? Milyen következmények adódhatnának ebből, ha Olaszország nyerne a bíróságon? Ezt szeretném hallani a bizottságtól. Jó kérdés, mondja az elnök. Mielőtt meghallgatnánk a bizottságot, esetleg még megadom a szót, megadjam a szót más valakinek? Holmájer asszony, öné a szó. Köszönöm, Hának úr. A bizottsághoz fordulnék még itt röviden. Ugyan nem lehet tudni, hogy milyen lesz az Európai Bíróság ítélete korrekt volt ez az eljárás, és szabályszerű? Telefonon beszéltünk, és bemutatták nagyon szemléletesen, hogy a tagállamok egyeztették ezt az eljárást már korábban, és hogy hogyan is történt ez az egyeztetés. Talán a szakbizottság számára ez hasznos lenne ezt átadni, hogyha késedelem van, Ugye 2019 volt a határidő, a holland kormány fizeti az átmeneti épületet már január 1-től, tehát itt ugye november 15 vagy december 1 az átköltözés dátum, az mindegy, mert a holland kormány viseli a költségeket ennek az átmeneti időszaknak a során ugye a holland kormány annál több költséget visel, minél hosszabb ideig tartozik a, tart az átköltözés, tehát nyilván nem érdeke az, hogy elhúzódjon a költözés, mert ez nagyon nagy költségekkel járna. Nekünk nem lesznek ebből költségeink, hogyha késedelmes lesz az átköltözés, hiszen ezeket a költségeket a holland kormány viseli másodszorban. Ugye itt a béleti díj mérséklése, 8,8 az eredeti ö, bérlet, ugye itt van az indexálás, 3 millió elengedés, a holland kormány révén 20 évre oszlik ez el, és 1,6680-ra csökken majd a bérleti index, és csökkennek az éves költségek ilyen nagyságrendben. Tehát ezen kérdésekben nem lesznek problémák, és egy utolsó kérdés még Hoffman kolléganő kérdése. Ugye, hogy esetleg megváltozhat ez a döntés a tanácsban, ha ez megtörténne, akkor legalább az épület szempontjából nem lenne gondunk, mert bármikor felmondhatjuk a szerződést hat hónap elteltével, anélkül, hogy büntető kamatot vagy egyebet kellene fizetni. Ez a londoni sztorihoz képest egy jelentős különbség. Tehát én most nyugodtabb vagyok, bár, hogyha bármi is történik, legalább ebben az értelemben semmi nem lesz, nem lesz probléma. Egyebekben persze sok problémát váltanak ki természetesen, de én arra alapozok, amit tegnap telefonon hallottam ez ügyben. Nos, Monika, akkor szavazzunk. La commission a-t-elle un ultime point de vue à porter? Bizottságnak még van hozzáfűzni valója? Euh, merci, Monsieur le Président. Je veux au moins ainsi Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok válaszolni a feltett kérdésekre anélkül, hogy újra megnyitnék egy vitát. Ahogy már említettem, a tagállamok megállapodtak múlt nyáron egy bizonyos eljárásban, és a tudomásunk szerint ezt az eljárást követték, és mindenki tiszt betartotta. Ami az olasz hatóságok jogorvoslatát illeti, nincs erre mit válaszolnunk. Ez egy tagállam és a tanács közötti vitás ügy jogvita. Ahogy elmondtam kezdetben, az a fontos, hogy a jogi tisztaságára kell koncentrálnunk, hogy az adott intézménynek a székhelye megváltoztatásra kerül, ez az EMA ben az esetben, illetve ehhez van egy ingatlan projekt, ez pedig az úgynevezett building file-ban található meg. Tehát itt semmi bizonytalanság vagy drámait nem látunk, főként nem ö, költségvetési szempontból, annak ellenére, hogy hát a jogorvoslatjal élt az olasz hatóság. Köszönöm. Elnök úr, azt javasolnám, hogy annak tekintetbe vételével, hogy ez a megalapodás nem sokára létrejön, és a finanszírozási rendeletet az Európai Parlament elfogadja. Nos, ezen feltételek mellett járuljunk hozzá ez a dossziéhoz, ahogy az ennyi is megállapodtunk. Remek, hogyha senki nem kér szót, akkor eltérhetünk az elektronikus szavazásra, megnyitom a szavazást. Sajnálom Olaszországot, mondja Monika Holmeier. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva 15, igen, 7 ellenszavazat mellett 6 tartózkodással. Nos, ami Washingtont illeti, tudunk-e ma már szavazni, vagy inkább elhalasztjuk ezt az ügyet. Monika Holmeyer, azt kérném, hogy ugye nagyon rövid határidővel kaptunk itt információkat. A következő ülésen fogadjuk el ezt. Észszerű benyomást kelt mindez, ennek ellenére még nincsenek konkrét információink a hitel szerződésről, lehetne ez 20 vagy 30 év akár, akárhány százalék, tehát nagyon jó lenne még itt közösen az elnyékjelentéstevőkkel még egyszer tisztázni ezt, és ezért azt kérném, hogy két héttel halasszuk el ezt a döntést itt a szakbizottságban, tehát a következő szakbizottsági ülésen vitassuk meg, és esetlegesen elfogadhatjuk majd ezt a projektet. Ennek köszönöm jelentéstevő asszony, ezzel időt nyertünk, és a következő alkalommal kerültünk sort erre a vitára. Be is fejeztük tehát a szavazásokat. Az ingatlan politika tárgyában vannak-e információk, amelyek a jövőbeli projektek említésre adnának lehetőséget, vagy a jelentéstevő szerint mára nincs már megvitatni való anyag. Jelentéstevő nem számol be semmiről? Nous allons maintenant nous prononcer. Most pedig akkor Tehát akkor a szavazást ezennel befejeztük, bejelentem, most pedig következik a kiberbiztonsági ügynökség ügye. Geyer úr miután nincs itt ma délelőtt, Thierry Volken úr képviseli őt, és ő terjeszti elő a véleménytervezetet. Volken úr. Vous avez la parole. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Jens Geier helyett szólok, akinek a választókörzetébe kell sürgősen utaznia. Gyorsan megy ez a dolog. Az ENISA, ahogyan tudjuk, az Európai Uniós Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség jelenleg Görögországban van a székhelye, Heraklionban, az operatív székhely pedig Aténben található. A kiberbiztonsági aktussal a bizottság egy nagyon jó javaslatot nyújtott be, hogy a biztonsági szerkezetet erősítse az Európai EU, Európai Unióban, és javasolja egy kiberbiztonsági tanúsítványi séma létrehozását. Az ENISA is részt kell, hogy vegyen ebben. Az ENISA szerepének erősítése üdvözlendő, és ezért a tervezett pénzügyi és személyzeti erősítése is az ügynökségnek helyes. Az ügynökségnek 2022-ig 23 millióra kell növelnie a költségvetését, és 80 létszám helyet kell, hogy kapjon. Aztán az új mandátum kapcsán felmerül az ügynökség székhelyének kérdése újfent, mégpedig a következő okból a kettős székhely nem hatékony és kontraproduktív. A vélemény tervezet ezért előirányozza, hogy a székhely megállapodás, a görög hatóságok és az ügynökség között a bizottság értékelése után átdolgozásra kell, hogy kerüljön. Az EU intézmények a bizottságnak az intézményközi ügynökségi forrás munkacsoportban felszólítást intéztek, hogy ezt a több székhelyet vizsgálja meg az ügynökség esetében, és ebből az értékelésből csak adódhat, hogy az ENISA kettős székhelye kontraproduktív. A további javaslatok a véleményben egy extra költségvetés létrehozása a kutatás érdekében, hogy az ügynökség a jövőben a saját kutatásait ki tudja adni, és szakértő nyújt, vagy szakért, szakvélemény nyújtó szerepének meg tudjon felelni. És az Európai Parlament képviselője is részt kell, hogy vegyen a Management Boardban, és a fordítási tevékenységek esetében az ügynökség más pályázót is találhat, hogyha az kedvezőbb, mint a jelenlegi. Ennyi Gájer úr részéről. Köszönöm, kedves kollega, és köszönöm, hogy ilyen hatékony, hatékonyan foglalta ezt össze Ulbricht úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy nagyon röviden szeretnék egy megjegyzést tenni, mert Szalavahó úrnak is el kellett utaz, mennie, úgyhogy annyit mondom, hogy Szalva úr szeretne köszönetet mondani Gajer úrnak a véleményért, és Szálva úr szeretne rámutatni arra, hogy mennyire fontos a teljesítmény alapú költségvetés, illetve hangsúlyozni szeretné a szinergia megteremtésének fontosságát. Ez más intézmények, tagállamok és részvevők között Fontos, hogy ne legyenek átfedések a nemzeti szereplőkkel. Ez volt a Szalavala úrnak a rövid észrevétele elnök. Köszönöm szépen, szerettem más hozzászólni, úgy tűnik senki jelentéstevő úr, vannak-e észrevételei Olbricht úrnak a, az észrevételei kapcsán. Ha nincsen további észrevétel, akkor lezárjuk ezt az eszmecserét, és szeretném jelezni, hogy a ö, ha módosítók benyújtásának határideje március 28-12 óra, a szakbizottsági szavazás május 16-án lesz, és valószínűleg a júniusi plenáris során Strasbourgban fog majd véleményt mondani a parlament erről a véleményről és akkor most pedig fogadjuk Jan Gregor urat, aki a bizottságot képviseli, és akit meghívok, hogy fáradjon ide. Köszönöm szépen, hogy itt van körünkben. Önök vállalták, hogy, illetve ön vállalt, hogy eljön és ismerteti azt a dokumentumot, amit február 15-én fogadott el a számvevőszék bizottsága. A címe az Európai Számvevőszék tájékoztatta az Európai Unió pénzügyeinek jövője címmel az uniós költségvetés működésének reformja. Ez érinti az Európai Uniónak a költségvetését, és ebben vannak bizonyos specifikumok az alapelveken túl, ami a költségvetések őszintességét, átláthatóságát célozza. Tehát ezt a számvevőszék elkészítette, időközben a mi szakbizottságunk és a plenáris ülés elfogadta a parlamenti álláspontot a következő pénzügyi keretről és a saját forrásokról, és akkor most kérem Gregor urat, hogy ismertesse ezt az anyagot. Erre egy rövid órácskánk van. Szeretném 12.30-kor mindenképpen befejezni. Köszönöm, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a Költségvetés Bizottság tagjait. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy emlékeztessek legutóbbi látogatásomra, ami 2004-ben volt, amit tehát ez elég régen volt és ma azért vagyok itt, hogy ismertessem a számvevőszék bizottságnak az anyagát a további pénzügyi keretekkel kapcsolatban. Engedjék meg, hogy áttekintsem az időzítést. Egy meghatározott ütemterv szerint dolgozunk. Február 15-én elkészítettük az anyagunkat ez volt az első ilyen anyagunk, aztán majd június-júliusban jön a következő, akkor, hogyha már a bizottsági javaslat napvilágot látott. Ez valószínűleg olyan májusban lesz. Közben meg fogunk jelenteni még három másik dokumentumot az Unió jövőbeni költségvetéséről, a kapról, ami már eh, hétfőn megjelent, aztán a következő hónapban egy másik anyag fog készülni a kohéziós kérdésekről és az egyszerűsítésről, és már fél, fél órával ezelőtt meg is jelent a, az innovációs kutatási egyszerűsítési programról szóló anyag. És végezetül 2018 második felében meg fogunk jelentetni véleményünket a saját forrásokkal kapcsolatos döntésről, illetve egyéb ágazati jogszabályokról. Az auditorok számára mindig nagy kihívást jelent, hogyha tekintő dokumentumot kell előterjeszteniük a múlt tapasztalatai alapján, de igyekeztünk a lehető legjobban összefoglalni a különböző elemeket, és a, beépíteni a legutóbbi publikációkat. 2014-ben a legjobb felhasználást, az átfedéseket, kihívásokat tanulmányoztuk, az ellenőrzési rendszert, utaltunk a 2014-15-16-os jelentésre is, és használtuk a 2016-os speciális rendkívüli jelentést is, csak úgy, mint néhány további véleményt a saját forrásokkal kapcsolatos döntésekről. És végül, de nem van foglalkoztunk a középtávú felülvizsgálatával is a pénzügyi keretnek. Tehát Megpróbáltuk ezekben az anyagokban eh, a bizottság egyik anyagára reagálni, hogy hogyan is fog kinézni, hogyan kellene, hogy működjön az unió költségvetése a jövőben. Ez, ha jól emlékszem, a kettes pontban szerepel a bizottsági anyagban támogatjuk a bizottságot, mert mindig nagyon kényes és nehéz megállapodásra jutni a jövőbeni finanszírozási kérdésekben. Kiegyensúlyot kell, egyensúlyt kell tele, találni a jellegi politikák, a kihívás, a nemzeti prioritások és az uniós értékek között, valamint a pénz elköltésére vonatkozó szabályok között. Fontosak még természetesen az eredmények is, illetve az egyéb pénzügyi eszközök Természetesen a kihívások között eh, megvan az, a, és hogy ugye egy tagállam lehetséges, hogy kiválik, és ez tovább eh, bonyolítja a helyzetet. Következő dián látjuk természetesen a jó elveket, amelyeket eh, említett a bizottság is az anyagában, megpróbáltuk ezeket elemezni és meg áttekinteni, a pénzügyi ciklusnak megfelelően. Először elkészítjük a javaslatot, aztán a hozzáadott érték vonatkozásában követtük a bizottság javaslatát, hogy a hozzáadott érték az egy fő cél kitűzés legyen. Koncentráltunk az uniós költségvetésre, és végül megnéztük, hogy hogyan kell növelni a pénzügyi eszközöket és a garanciákat. A javaslatunk az, hogy különböző hozzáadott értékek tekint bizonyos értelemben tükrözik a, az 56-os cikkék terjedő elemeket, a parlament prioritásait, és azt javasoltuk, hogy ideális esetben alkalmazzuk az és határozzuk meg az EU hozzáadott érték fogalmát, és alkalmazzuk a költségvetést oly módon, hogy hozzáadott érték jöjjön létre, és nézzük meg, hogy az új kiadási programok hogyan alakulnak. Ez szerepel egyébként a javaslatban. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy értelmezni és összegezni kell a különböző kockázatokat is, amit képviselnek a különböző pénzügyi instrumentumok. Ezzel kapcsolatban megjelentettünk már egy anyagot a pénzügyi eszközökről. A hozadott értéket össze kell hasonlítani a különböző EU-s programok vonatkozásában is, hogy átfogó képet kapjunk a közfinanszírozásról a hozadott érték alapja mindig a korábbi tapasztalataink, és végezetül úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy a költségvetési ciklust figyelembe vegyük, illetve az allokációt, a program végrehajtásokat és a program zárásokat, és így kell bemutatnunk az eredményeket. Röviden kitértünk a netto egyenlegekre is, ez is a parlament véleményét ezzel kapcsolatban is kikérjük. Támogatjuk az ajánlást arra vonatkozóan egy magas szintű munkacsoport jöjjön létre, és ez adjon konkrétabb fogalmat az egyenleg a költségek fogalmáról. Sok esetben ezek a fogalmak nem kellően pontosak. Ez fontos a tagállamok számára, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy világosan egyértelműen kell, hogy értsük, hogy milyen nem pénzügyi ö, eredményei is vannak az egyes felhasználásoknak. Következő az a flexibilitás, a rugalmasság. Ö, fontos a struktúrákat átnézni, hogy megfelelő költségvetési mozgásterek legyenek, illetve azt is, hogy a, ö, hogyan kerülnek felhasználásra a tartalékok. A második javaslat, hogy növeljük az unió kapacitását. Ez bizonyos mértékben a 26-tól 37-es bekezdéseket érinti és a mi véleményünkből ennek az alapja a kettes fejezet, 2016-os eh, éves jelentés. Úgy gondoljuk, hogy a rugalmassági eszközt alapvetően a, az előre lát, eh, nem látható eseményekre kell fenntartani, illetve a garanciák kifizetésére, és nem arra való, hogy a költségvetési következményeket eh, kezeljük az előrelátható csúszások és egyéb esetekben. Be szeretnénk vezetni a tartalékrendszert, általános tartaléket, a kötelezettségvállalást és a hosszú távú költéséket előirányozni. Itt is lehetne egy speciálisabb szabályokat megállapítani hogy az átcsoportosítások a tartalékból a költségvetésbe is fordítva, hogy legyenek hármas javaslat, az átfogóbb pénzügyi tervek előterjesztéseire vonatkozik. Ez a 23-as pontban szerepel a parlamenti véleményben. Azt javasoljuk, hogy az MFF kerüljön kiegészítésre további finanszírozási tervekkel, vagy informatív finanszírozási tervekkel, pénzügyi tervekkel, amelyek foglalkozhatnának a különböző esetleges kockázatokkal, a kötelezettségvállalásokkal és egyéb kötelezettségekkel. Hosszabb távú kifizetési előrejelzéseket is szorgalmazzuk, a parlamenti véleményben is szerepel ez, hogy egyéb finanszírozási forrásokat is vegyünk figyelembe, tagállami, nemzetközi finanszírozásokat, vagy magánpartnerek finanszírozását. Úgy gondoljuk, hogy ez az átfogó alap, vagy terv, ezt évente felülvizsgálatra szorul, és aktualizálásra, ahogy változnak a különböző programok, körülmények, ezt mindig figyelembe kell venni, és ezt a javaslatot a, a midterm review anyagára építettük. Az egyszerűsített szabályok, ez is egy olyan dolog, amivel a bizottság foglalkozott, leültünk együtt, megnéztük, hogy a rendszerek hogyan lehetnének kezel, jobban kezelhetőek, pénzügyi instrumentumokat hogy lehet jobban alkalmazni egyszerűsített szabályokkal. Meg kell ragadni a lehetőséget, hogy ezeket a mechanizmusokat korrigáljuk. Ahogy már említettem, elő fogjuk terjeszteni a javaslatunkat ezzel kapcsolatban. Négyes javaslat, ez a teljesítmény keretek megerősítése, szeretnék összetett mondani a parlamentnek a dokumentumért, ami utal a 2016-os éves jelentésünkre, amelynek középpontjában a teljesítmények állnak. Szeretnék rávilágítani arra, hogy a számos programnál módosításra kerültek a célkitűzése kb. 200 cél van, és 700 mutató. A programoknál van egy olyan veszély, hogy ezek egy része átfed. Tehát itt mindenképpen célszerű a karcsúsítás. Szeretnénk rámutatni arra is, hogy amikor a hármas fejezetet vizsgáljuk, a, vizsgáltuk a bizottsággal együtt, akkor megnéztük a teljesítményi eredményeket a, annak alapján, amilyen anyagokat a bizottság kap a tagállamoktól. Következő terület az elszámoltathatóság, erre is kitért a bizottsági anyag, egy demokratikusabb és átlátható folyamatra van szükség a jövőben, jövő költségvetésben is természetesen a közös célunk az az, hogy az eszközzel a költségvetés szigorú keretek között tartsuk. Ötös javaslat, ez a 2014-es áttekintésünkre épül, a felhasználásokat vizsgáltuk, a 25 ös 62-es bekezdésekig terjed. Ez átláthatóságot tovább kell fejleszteni valamennyi uniós finanszírozás esetén a demokratikus áttekintést is biztosítani kell. Főszabályként az unióval kapcsolatban álló különböző testületeket be kell építeni, illetve vonni az őrös költségvetésbe. Nyilvánvalóan ezt nem tudjuk egy lépésben megtenni, ez egy hosszabb távú ö, terv. A, hogy már említettem, a jelentés 16. oldalán szerepel, hogy a felelősségi köröket is egyértelműben kell meghatározni illetve a politikai célkitűzéseket és a menedzsmentnek kell biztosítani az alapok felhasználását. Teljes áttekintést, demokratikus áttekintést kell lehetővé tenni, visszacsatolás, információ is szükség, erős mandátumot kell adni a külső auditornak, és a végrehajtás pedig a javaslatoknak megfelelően kell alkalmazni ez már 2014-re is volt. Most pedig végezetül engedjék meg, hogy rátérjék az utolsó javaslatunkra, amiről hosszabban tárgyaltunk az ellenőrzős bizottsággal is, a teljes mértékű nyilvános audit mandátumnak a létrehozása, tehát külső auditorokkal lefedni a tevékenységet. A jelenlegi jogszabályok értelmében ez nem, lehet, nem lehetséges, de <clears throat> azt kértük, hogy legyen megfelelő képviselet a különböző audit testületekben. Végezetül ez az utolsó dia, amin bemutatjuk az összes javaslatunkat, még hozzá szeretném tenni, hogy vannak egyéb jelentések is, amiket megjelentettünk ágazati vonatkozásban, mert ezek főként a költségvetési elveket, van a zöldítésről egy jelentés, ami kapott némi kritikát, fiatal farmerek, EU halászat, ez fontos, akkor a tanúsítványokat kiadó testületekről, további politika, a kohézió, ezzel kapcsolatban is készült jelentés, a Single Sky, az egységes égbolt, a fiatalok foglalkoztatása, és további ágazatok is vannak. Köszönöm a figyelmüket. Merci, merci pour... Köszönjük szépen ezt az igen szintetikus prezentációt a jelentés kapcsán azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió pénzügyei a jövőben hogyan fognak kinézni, hát lehetett volna átfogóban is beszélni erről a témáról, hogy teljes mértékben át tudjuk tekinteni, hogy az Európai Unió cselekvései mennyire hatékonyak. A jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek fogok szót adni. Ugye itt a 2020 utáni MFF-ről van szó, illetve az új saját forrásokról szóló szöveg jelentéstevőjének és társjelentőstevőjének. Elsőként Jan Olbricht. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért az állásfoglalásért a számvevőszék részéről. Ez egy kicsit megváltoztatja azt a képet, amely kialakult itt a parlamenti képviselőkben, azzal kapcsolatban, hogy a számvevőszék nagyjából a folyamatokra koncentrál, nem pedig az eredményekre. És én úgy gondolom, hogy ez a dokumentum egyértelműen mutatja, hogy ennél sokkal mélyebb a számvevőszék munkája, és ez így nagyon hasznos. A bizottság elkészítette a dokumentumát az Európai Unió költségvetésének jövőjéről, ez volt tehát a kiinduló alap, ezután vártuk a számvevőszék véleményét, és június-júliusban elkészül majd ez a vélemény, erre nyilván mi is fogunk majd ismételten reagálni. Reméljük, hogy nyitott lesz az, az információ csere a számvevőszékkel. Nagyon fontos a viták szempontjából az, hogy az MFF jövőiről beszéljünk, és ne csak az MFF-ről, hanem általánosságban az egész rendszerről. Amikor az MFF-ről beszélünk, akkor sokszor az az érzésünk, hogy csak számokról beszélünk, de nem. Az egész költségvetési rendszerről és az egész költségvetés csinálásról is szó van itt. Először is felmegy a, felmerül a kérdés, hogy mi az európai hozzáadott érték. Itt viszont nagyon érdekes az, hogy figyelembe vegyük a 150-es javaslatot is az európai hozzáadott értékről. Volt egy egyértelmű javaslat annak kapcsán, hogy hogyan kellene értelmezni az európai hozzáadott értéket. Tehát valóban jó lenne, hogyha a tanács, a bizottság és a parlament ugyanazt értené európai hozzáadott érték alatt. Folyamatosan arról vitázunk, hogy mi az európai hozzáadott érték. Hát ez már önmagában véve nagyon érdekes vita. De olyan nagyon sokat nem változtat a lényegem. A második nagyon fontos téma, legalábbis számomra az az, hogy nagyon sok európai szintű politikusnak el kell olvasni ezt a rövid megjegyzést, hogy ezen kívül kimondjuk, hogy az Európai Uniós finanszírozási eszközöket megfelelőképpen nemzeti szinten kell kezelni, ugyanúgy, mint ahogy a garanciák növekednek, így növekednek a kockázatok is, melyeknek ki van téve az Európai Unió jövőbeli költségvetése. Mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az EFSA és a háromás besorolás hogyan alakul, akkor egyértelműen kiderül ebből az előadásból, hogy minél magasabbak a garanciák, annál magasabbak a kockázati szintek is az Európai Uniós költségvetésre nézve. Most ezt egy picit leegyszerűsítve mondom, de tulajdonképpen arról van szó, hogy az Európai Unió bank, vagy az Európai Unió egy nagy vállalkozás, egy cég, vagy az Európai Unió egyfajta közhatóság. Erről kellene beszélnünk. Ugyanis sokszor attól tartunk, hogy az Európai Unió nem egyfajta közintézmény lesz, hanem egy banká válik elsősorban, egy banki intézményé válik. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk erre, amikor pénzügyi kérdésekről beszélünk. Nem azért, mert leegyszerűsödött az, ahogy támogatásokhoz hozzá lehet jutni, hanem a valódi probléma az, hogy növekszenek a kockázatok, és itt közpénzekről van szó. Közpénzeket használunk, úgyhogy nem feledhetjük el a kockázatokat. Szerintem ez nagyon fontos a dokumentumban. Aztán itt van a rugalmasság, ez is nagyon fontos. Mi a parlament részéről mindig is mondtuk, hogy ez fontos, örülök, hogy ezt ön is kimondja. Keresem, hogy Tomá asszony itt van-e a teremben, mert ez számára is nagyon fontos üzenet lenne. Aztán itt vannak a tartalékok, és a tartalékok szerepe nem egy tartalék, hanem a tartalékok. Ezek ugye dupla tartalékok, vagy pedig minden egyes fejezet tartalékai, és ezek biztosítják a költségvetés rugalmasságát. Hogyan tudnánk ezt a rendkívül összetett rendszert átláthatóbbá tenni, és hatékonyabban felhasználni a tartalékokat, úgyhogy a tartalékokra is oda kell figyelnünk. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes az is, hogy megnézzük a pénzügyi tervet. Nem a költségvetési tervről beszélek, és nem általánosságban a költségvetésről, hanem a pénzügyi tervről. Ha jól gondolom, akkor a bizottság is most megpróbált kidolgozni ezzel kapcsolatos programokat, és a nagy kihívás mindig az igazítás, a korrekció. Nem hinném, hogy minden tagállam számára megfelelő lenne, hogy ne legyenek korrekciók. Valamilyen módon ez mindenképpen létezni fog, maximum más név alatt. És még egy utolsó megjegyzést szeretnék elmondani. Lehet, hogy itt csak megfogalmazásról van szó, de hát nekünk politikusoknak ugye fontosak a megfogalmazások. Itt nem csak arról van szó, hogy elérjük az eredményeket, hanem hogy demonstráljuk, kimutatjuk ezeket az eredményeket. Mert lehet elérni egy eredményt, de nem demonstrálni azt. Tehát itt a megfogalmazás is nagyon fontos. Ezeknek az eredményeknek a fontossága csökken, hogyha nem tudjuk ezeket bemutatni, demonstrálni. Itt az utolsó szlájdon is láthatjuk azt, hogy be kell mutatni, fel kell mutatni az eredményeket, tehát nem elérni kell az eredményeket, hanem felmutatni azokat a nemzeti parlamentek irányába, a polgárok irányába. Tehát először is el kell érni az eredményt, utána mérni kell az eredményt, és utána pedig ki kell mutatni az eredményt. Demonstrating results, ez számomra nagyon fontos. Tehát nem csak elérjük, hanem kimutatjuk az eredményeket, és nem csak az ellenőrök irányába, hanem kifelé is. Köszönöm szépen, Jan Albrecht! Most meghallgatjuk az egyik társ jelentéstevőt, az új a saját források témakörben, Gerard Döpre. Köszönöm, elnök úr! Nem tűnt úgy számomra, hogy olyan nagyon odafigyeltek volna ebben a prezentációban a saját forrásokra, ami tulajdonképpen érthető, mert most arról kell beszélnünk, hogy azokat a pénzeket, amelyekkel már rendelkezünk, hogyan költjük el, hogy ezeket megfelelően költik-e el, illetve hogy mindez érvekkel alátámasztható és indokolt-e. Az én témám a saját források témája, de hát erről most itt nem nagyon volt szó, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán az Európai Számvevőszék milyen szinten foglalkozik ezzel, de azért elmondanék két vagy három dolgot. Lehet, hogy csak nem figyeltem oda, de jó lett volna, hogyha két-három hónappal ezelőtt megkapjuk ezt a dokumentumot, amikor az MFF-es viták még folytak. Ugyanis operatív szinten ezek a javaslatok akár hasznosak is lehettek volna, hogyha ezeket ismertük volna hónapokkal ezelőtt. Mivel a számvevőszék mindig segíti a parlamentet, ezért jó lett volna, hogyha ezt a dokumentumot sokkal hamarabb megkaptuk volna. Ugyanis vannak itt olyan operatív gondolkodási folyamatok, a szervezésről, a rugalmasságról, a rugalmas megszervezéséről, rugalmasság megszervezéséről, amelyek értékesek lehettek volna számunkra. Második megjegyzésem. Az önök megközelítése tulajdonképpen az európai költségvetést a lehető legnagyobb hozzáadott értékhez közelíti. És hát definiálni kell, hogy mi a hozzáadott érték, de nem definiálják önök, hogy mi a hozzáadott érték. Azt látom a szövegben, hogy szükség van arra, hogy legyen egy intézményközi fogalom meghatározás az európai hozzáadott érték fogalmáról, hogy ezt jól tudjuk mérni, és ennek megfelelően a forrásokat is jól tudjuk elosztani. Na most, hogyha ez tényleg így van, hát akkor itt lenne az ideje, hogy tényleg definiáljuk ezt a fogalmat. Hát folyamatosan beszélünk az európai hozzáadott értékről, de a különböző intézmények mást és mást értenek ez alatt, hát akkor ennek így se füle, se farka. Ez így szép retorika, szép szó, de hát nem valami gyakorlatias. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy önöknek operatív szinten mit jelent az, hogy európai hozzáadott érték? Mondjuk a kohéziós politikában, hogyha nincsen definíció. Mi az európai hozzáadott érték? Én tudom, hogy van hozzáadott érték a saját definícióm szerint, mert nekem is van erre nyilván definícióm. Én is értem valahogy ezt a kifejezést, de önök, amikor kimondják ezt a szót, akkor mit értenek az alatt, hogy európai hozzáadott érték? Természetesen Elvis szinten követem én az önök érvelését, csak mégis szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy szükség lenne egy közös definícióra hogy valamilyen módon instrumentalizálni tudjuk az önök ajánlásait. Tehát ez nagyon jó, itt szerepel egy feladatlista, amit önök elkészítettek. Nagyon sok ajánlás van, amit meg kellene még vizsgálni. Többek között feljegyeztem az MFF kapcsán azt, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy amennyiben az MFF ugye 7 éves, akkor figyelembe kell venni az MFF hatását egészen a 13. évig, az átvitt kifizetések miatt. Ez azért elég hosszú periódus, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni, amikor az MFF-ről beszélünk, hogy tulajdonképpen 13 évre előre kell gondolkozni, főleg ebben a drámai helyzetben, ami ugye előállt az elmúlt időszakban. A jelenlegi helyzetben egy kicsit úgy gondolom, hogy amíg nincs meg a közös definíció az európai hozzáadott érték fogalmáról, akkor nem tudunk operatívak lenni, nem tudunk objektív prioritásokat megállapítani, nem tudjuk kimondani, hogy erre és erre kellene összpontosítani az Európai Unió költségvetését. Köszönöm. Köszönöm szépen, meghallgattuk a két társjelentéstevőt, aki itt volt ezekben a témákban. Most Gárti Ezabal asszonynak adok szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a számvevőszék képviselőinek is, hogy eljött és bemutatta ezt a jelentést. Döpre úr az imént elmondta, hogy még hasznosabb lett volna, hogyha hamarabb is megkaphattuk volna ezt a szöveget, és akkor ez lehetővé tette volna, hogy ezt figyelembe vegyük az MFF-es tárgyalásoknál, de hát mindegy, ez nem történt meg, most viszont megkaptuk, akkor majd mostantól a jövőbeli munkában fogjuk tudni ezt figyelembe venni. Nagy részben egyetértek a számvevőszék érvelésével, de van itt két probléma. Egy. Az első fázisban a bizottság és a számvevőszék azt mondja, hogy ki kell jelölni a prioritásokat. Utána pedig egy második fázisban megtaláljuk az ehhez kellő pénzeket. Csak hogy amit a parlament már régóta kér, az pontosan ez, csak hogy a tanácssal nem vagyunk egy hullámhosszon. Beszélünk márzsokról, beszélünk rugalmasságról, de tulajdonképpen aztán a kerítéseket a tanács húzza ki. Annyira alacsonyak ezek a lehetőségek, egy százalék, pedig a parlament néha akár száz százalékot is szeretne egészen az elejétől kezdve a prioritások finanszírozására, hogy egyáltalán nincsen mozgásterünk. Nincsen semmilyen mozgásterünk az előre nem látott események esetén hogyha úgy közelítenénk meg ezt a témát, hogy először nézzük a prioritásokat, hozzákapcsoljuk a finanszírozást, és elkülönítünk összegeket az előre nem látható eseményekre, sokkal jobb lenne. Na most az európai hozzáadott érték definíciója tulajdonképpen végetne, soha véget nem érő vita, Döpré úr, sohasem sikerült még erről megegyezni többféle szemszögből és többféle szemüvegen át, többféle kritérium figyelembevételével lehet nézni az európai hozzáadott értéket. Számos példát is hallottunk már ezekre. Úgy tűnik, hogy a költségvetésnek ugye arra kell koncentrálnia, ami magas szintű európai hozzáadott értéket képvisel. Hát, hogyha megnézzük a jelenlegi költségvetést, akkor itt a jelentős hozzáadott érték szellemében egészen másmilyen költségvetést is kidolgozhatnánk. Sőt, igen fontos programok elvesznének, amelyek az Európai Unió quintessenciáját adják. Hogyha megpróbálnánk definiálni az európai hozzáadott értéket, akkor ez eléggé hosszú és filozófiai vita lenne. Szerintem nem lehet egyetlen mutatót kimutatni, amely önmagában mérhetővé tenni az európai hozzáadott értéket. Itt politikai üzenetről, politikai szükségességről van szó, és elég nehéz definiálni az európai hozzáadott értéket. Nagyon érdekes vita lenne ez, de nem lehet mindent az európai hozzáadott érték köré felfűzni. Beszéltünk a kifizetések kapcsán a jó-jó hatásról, és arról, hogy hogyan lehetne ezt elkerülni a jövőben. Jó lenne, hogyha megfelelő kifizetési szint lenne a pénzügyi kereten belül, mert akkor ki tudnánk küszöbölni a jó-jó hatást. De hát mindannyian tudjuk, hogy a valóság nem így működik. A tanácssal elég lassan haladunk előre a kifizetések szintjén, nagyon kemény tárgyalásokat kell folytatnunk és hogy mi történik a sürgősségi lehetőségekkel. Hogyha a bizonyos pénzalapok nem kerülnek felhasználásra, akkor ezeket a pénzeket át lehetne tenni egyfajta sürgőségi alapba, és akkor már is meglennének a sürgőségi pénzek. Köszönöm szépen, Stesovski képviselő. Köszönöm szépen, cseh nyelven fogok hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani azért a dokumentumért, mert ez egy nagyon teljes dokumentum, persze nem fedi le az összes fejezetet, az összes részletet, ahogyan a kollégám is említette előttem, és egy kicsit hamarabb is átadhatták volna nekünk, de hát ez nem az önök, hanem inkább a mi belső problémánk. Nagyon sokszor beszélünk az európai hozzáadott értékről, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság gyakran szól a felhasznált források hatásáról. Meg kell nézni, hogy hol használják fel a forrásokat, ahogyan Olbricht úr is említette, néha jobb kéz nem tudja, hogy mit tesz a bal az Európai Unióban. Több alapból ugyanarra költünk, például a mezőgazdaságban fellépünk a klímaváltozás ellen, ugyanakkor másrésztről még intenzívebbé tesszük a mezőgazdaságot. Hozzáadott értékre van szükség, és ez a költségvetés hatása kell, hogy legyen a jövőben, hiszen nincs sok forrásunk. És egyetetek azzal, amit Jan Olbricht mondott. Az EU-nak egyfajta banknak kell lennie, amely pénzt kölcsönöz, vagy olyas valakinek, olyas valamilyen szervezetnek, ami valamit finanszíroz. Mennyire kell nekünk a multikat, a nagyvállalatokat támogatni bizonyos projektek végrehajtásában? Ők az európai gazdaság hajtó erejei. Sokszor vitáztunk már erről, hogy ugye az Andrei Babis szervezetnek adunk például 5 milliót, hogy jobb kenyeret állítsanak elő, vagy jobb tóztokat. Azt hiszem, hogy helyesen említette az utolsó dián, az utolsó szlájdon, amit most már nem látok, hogy ugye a két következő év nagyon fontos lesz hogy megnézzük, milyen, hogy is néz majd ki a reform, és itt nem csupán a saját forrásokról van szó, nem csupán a tagállami hozzájárulások elköltéséről. A cseh köztársaság mindig kritikával illette az Európai Uniót e tekintetben. Szerintem független forrásokra van szükség. Ezekből kell az Európai Uniót finanszírozni. Szerintem az önök dokumentuma jó, kutatásra, kutakodásra ösztönöz minket, még részletesebbé kell tenni, és akkor ez a dokumentum arra szolgálhat, hogy a következő két-három hónapban még újra és újra beszélsünk ezekről a témákról. Elnök Gressle asszony, köszönöm. Ez persze egy jó dokumentum, és soha nem túl késő. Fontos lenne, hogy a Költségvetési Szakbizottság legalább egy részét megfogadja ennek, ugye a beszámoltathatósági hézagok megszüntetésére gondolok elsősorban. És befolyással kell lenni valamennyi forrásra, amit az Európai Bizottság igazgat, kezel. Az EDF-et is be kell építeni a költségvetésbe. Ez egy lehetőség, ezt nem szabad elszalasztani. És aztán a monetáris alappal kapcsolatos vita, itt a szemvevőszéknek beleszólási joga kell, hogy legyen. Aztán vannak még olyan területek, mint a védelmi ügynökség, itt se tudjuk, hogy mi a helyzet, itt a szemvevőszék is kijelentette ezt. Az EU finanszírozza, nekünk kell felelősnek lenni, a Költségvetési Szakbizottságnak beleszólása kell, hogy legyen ebbe, mert akkor a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság se tudja végezni a munkáját, meg a szemvevőszék sem. Aztán van, vannak itt még olyan részek, amelyek az EU költségvetésen kívül esnek. Ugye az auditoroknak is jelentéseket kell kapniuk, e tekintetben nagyobb betekintést kell nyernünk az egyes területeken, azokon is, ahol nincs közvetlen befolyásunk. Fontos lenne tehát hogyha a hatos számoljárást pontosan megvizsgálnánk, és a költségvetési szakbizottság ezt magáévá tenni, ez lenne a legsürgetőbb kérelmem. Persze nagy nyomás alatt vagyunk a költségvetés ellenőrzésnél. Egy egész évet foglalkozunk ezzel. Programok, amik nem érik el a céljukat, nem töltik be a rendeltetésüket. Hát tényleg szörnyű auditok vannak az agrárterületen, például a greening területén ahol is 12 milliárd euró minden évre, és azt az ablakon dobjuk ki, és akkor 18 milliárd 7 év alatt az ifjúsági foglalkoztatási programra, ez se éri el a célját, hát hogyha ez így megy tovább, akkor nem tudom, itt én nem ellenzem a gazdálkodók jövedelem támogatását, de akkor nevezzük nevén a gyereket. Mit csinálunk? azokkal a programokkal, amelyek nem hozzák meg a kívánt eredményeket. Itt a parlamentben nagyobb hajlandóság kell, hogy legyen, hogy ezt kijelentsük, a költségvetési rendelet ezt a lehetőséget ö, megadja, még nem alkalmaztuk ezt. Aztán a pénzügyi eszközök egyre gyakoribb alkalmazása. Én ezt természetesen kritikusan tekintem. Több ezer finanszírozási modell van, erről az Európai Szemvőszék nem tud semmit, és nem is akar tudni semmit. Jó, hogy itt vannak ezek az ajánlások. Egy fontos kérdés nem oldanak meg, a RAL ok kérdését. Ugye megnézzük a költségvetést, a RAL ok a strukturális alapokban, vagy a vidékfejlesztésben nagy volumen tesznek ki, és kérdés az, hogy mit lehet itt tenni. Ugye a hosszú távú kifizetési előrejelzés az itt van, de ez sajnos a problémát nem oldja meg. Igen, ennek asszony, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a tájékoztatóját. Én szeretnék kérdést feltenni az uniós érték, hozadott érték kérdéséről. Számomra ez összefügg a teljesítmény keret megerősítésével itt vannak különböző ajánlások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a teljesítményi keretet megerősíthessük az uniós pénzügyi terve, eh, tervezéssel együtt. Ez eh, én mindig úgy gondoltam, hogy jó, most már benne vagyunk a eh, következő MFF előkészítésében, azonban nincs meg a 2030-as dokumentum, tehát nincs meg az egyértelmű stratégiai dokumentumunk, és az MFF-et, a költségvetést ezekhez a prioritásokhoz kellene rendelni, azokkal összekötni ez most, amíg ez nincs meg, addig ezt elő kell készítenünk, nem kellene inkább megvárni, hogy párhuzamosan dolgozunk, és ezek a stratégiához meg kellene az uniós hozzáadott értéket is vitatni, illetve hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ez jobban létrejöjjön, és hogy nagyobb legyen a szinergia a nemzeti költségvetésekkel. Mert nem lehet egy kis európai költségvetéssel mindent megoldani, sokkal nagyobb befolyás kell, illetve kapcsolat a nemzeti költségvetésekkel. És továbbá nagyon érdekelne engem ez a második, illetve valójában a harmadik pont, ami szerepel a diáján, ahol az uniós hozadott értékek meghatározásáról szól. Éves jelentés a nettó egyenlegekről, és az gondolata az az, hogy kiegészítenék az információt a pénzügyi és nem pénzügyi előnyökről. Ez szerintem valóban kitűnő, mert jelenleg csak azt tudjuk, hogy megnézzük mindig az, hogy mi mennyibe került, mi az egyenleg, eh, mit kaptunk, mit fizettünk ki, és mit kaptunk érte. És, de itt ebben az esetben mi az elképzelés? Tulajdonképpen mi lenne, a, mit hozzá kellene az, hogy mi az előnye az egységes belső piacnak, vagy látnánk, hogy a kohéziópolitika kihatását, mert a kohéziós politika erősíti a belső piacot, a belső piac megerősítésénél általában a nettó befizetők részesülnek ebből. Szóval ez valóban jó lenne, és ez segítene, hogy jobban lássuk azt, hogy milyen előnyei vannak az uniós költségvetésnek. És végezetül az utolsó pont az a pénzügyi tervvel függ össze, és az a pénzügyi tervezés, amit önök javasolnak, ezre valószínűleg szükség van, sőt nagyon is szükség van, mert most látjuk azt, hogy mi az, amit tervezünk, és mi az, ami aztán tényleg kifizetésre kerül, és mi lesz abból de ehhez jobban kellene azt is elérnünk, hogy jobb legyen a kapcsolat, a kommunikáció a tagállamokkal, és egy külön számítógépes rendszer vagy monitoring rendszer kellene, hogy jobban tudjuk nyomon követni az adott programoknak a végrehajtási folyamatát. Ez fontos lenne az Európai Uniós költségvetés szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, úgy látom más nem kér szót. Ha megengedik, akkor én magam is szeretnék tenni néhány személyes észrevételt. Először is egy köszönetet mondjak a számvevőszéknek ezért a hozzájárásról, de úgy látom, hogy ez nem egy végleges munka, hanem ez, ez gyakorlatilag csak egy úgynevezett briefing paper, tehát ez egy tájékoztató dokumentum, és még van néhány hónap, amíg még tudunk tovább haladni. És most ez egy rendkívül fontos kérdés, ami előttünk van, és ez nem szabad ezt elmulasztanunk, hogy ezt az alkalmat kihasználjuk. Valószínűleg további megbeszélésekre lenne szükség a számvevőszékkel, hogy a saját költségvetési képünket és gyakorlatainkat áttekintsük. Mert az uniós költségvetésnek azért vannak sajátosságai. Nem veszi figyelembe például a költségvetési ö, egységet, és ezért vannak különböző költségvetések. Miután rugalmasságra van szükségünk, ezért kellenek mindig periferikus eszközök. Ha nincs forrás, akkor elkezdünk itt különféle emelőhatásokat alkalmazni. Először ez jól működik, de nyilvánvaló, hogyha ezek a befizetések, vagy ezek a hozzájárulások egyben kockázatot is jelentenek, és nem csak arról van szó, hogy valamilyen közberuházást másképpen kezelünk, akkor egyszer csak el kell ismerni a, a veszteségeket is, és a veszteségeknek pedig hatásuk lesz a költségvetésre. Hogy lehet ebből az elaprózódásból kilábalni, mert egyszerűen értelmezhetetlenné eh, válik a költségvetés. Lehet, hogy a szakértőknek nem, de a képviselőknek biztosan, és még inkább a, az állampolgároknak. Meg kellene jeleníteni minden bevételt és minden kiadást, de nem így van. Például mondjuk a Brexitet. Hát Brexit elveszítünk valószínűleg 14 milliárdot, mert a nagy a nettó befizető volt, de ha különböző egyezményeket kötnek, mint ahogy Norvégia és Svájc tette, akkor ebből mégiscsak lesz forrás akkor azonnal megnézzük az európai költségvetést, mi, milyen források ezek nem jelennek meg a költségvetésben. Közvetlenül bizonyos országokhoz kerülnek, a kohéziós program keretében. Önök, mint számvevőszék, elnézést, de ezekre fel kellene hívniuk, le kellene leplezni, hogyha most 4, 5, 6 vagy 7 milliárdot fizet a Nagy-Britannia, ugyanúgy, ahogy Norvégia vagy Svájc, akkor nem fog bekerülni az uniós költségvetésbe engem nem lepne meg, hogyha önök erre e, tennének egy megjegyzést. Hogy lehet olyan költségvetéssel dolgozni, amelyik nem veszi figyelembe a tényleges bevételeket és kiadásokat, meg vannak az úgynevezett hozzárendelt kiadások vagy források. Ott van például a török menekülté eszköz, eh, amit valójában szíriai menekült eszköznek kellene neveznünk, de hogyha ezt az önök jelentésében néhány ilyen jellegű kritikus észrevételt tennének, az jó lenne. Mert akkor esetleg eldönthetnénk, hogy egy más utat eh, válaszunk, és egy sokkal átláthatóbb, jobban olvasható költségvetéssel rendelkezzünk. Amikor említik a hozzáadott értéket, ki lehet -e kerülni a közös európai javak fogalmát? Mert ugye a, monda, a globalizációval azt látjuk, hogy a tagállamoknak egy konkrét céljuk van, de a hozzáadott érték az egyesítekben nem az lenne, hogy a, az adott kompetenciákat átadják az Európai Uniónak, és bizonyos költségvállalások átkerüljenek a tagállamoktól az unió szintre, és akkor itt lenne az európai hozzáadott érték, mert amit el, el, nemzeti szinten elköltünk, az már nem kellően hatékony, de hogyha közösen költenénk el a szuverenitás megosztásával, akkor lehet, hogy nagyobb lenne a hozzáadott érték, és ezt tudnánk bizonyítani. Tehát azt hiszem, hogy a hozzáadott értéket meg kellene fogalmazni. Nem elegendő a hozzáadott öreg, a kohéziós alapokban van ö, hozzáadott érték, mert szolidaritásnak nem ez. Más esetekben ez viszont csak közös gazdálkodás, vagy közös irányítás, és a tagállamok pedig ö, úgy intézik az ügyeket, ahogy ők ezt szeretnék. Tehát nagyon érdekes volt mindaz, amit elmondtak, de ott van például a CFP, de jó lenne, hogyha lenne egy kiegészítő pénzügyi terv is a sürgősségi ügyekre, de ez nem azt jelenteni, hogy ott van a CFP mindarra, ami kell, mert előre láthatjuk, mert ahhoz, hogy beruházást lehessen eszközölni kell, de minden évben lenne egy külön költségvetési vita, a váratlan, hogy mi az, ami váratlan, és mi az, ami a sürgősségi reagálást teszi lehetővé. Tehát én örülnék, hogyha az elkövetkezendő hetekben ismét találkozhatnánk, és megnézhetnénk, hogy hogyan is nézhetne ki az európai költségvetés. Egy kicsit kritikusabban lenne megemlíteni jelenlegi helyzetet, de szerintem sürgősen új kereteket kellene adni az európai költségvetésnek, hogy az alapelvek érvényesüljenek, átláthatóbb legyen, egyetemleges legyen, éves legyen és őszinte. A bizottság eh, Rosa Aldeas útján kíván-e hozzátenni valamit? Köszönöm, elnök úr! Szeretném üdvözölni a Szeretném üdvözölni a számvevőszék hozzászólását a következő MFF-fel kapcsolatban, mert most vagyunk abban a folyamatban, amit majd május, hogy előkészítsük azt, amit majd májusban elő fogunk terjeszteni. Látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol közös megközelítésünk van a bizottsággal, és van az európai hozzáadott érték, a teljesítmény, az átláthatóság, ezek alapvető elemek a következő MFF elkészítése során. Szeretnék még néhány dolgot mondani három ponttal kapcsolatban. A, az első a hozzáadott érték. A bizottság számára, és úgy gondolom, hogy Hettinger biztos már többször elmondta, hozzáadott érték fogalma nagyon nehéz, nehezen elmagyarázható, meghatározható fogalom, és különböző elemek, akár a hatékonyság, ténylegesség, áramvonalasítás, szinergia, modernizációja a programoknak, ez mind ide tartozik. Nehéz lenne szerintünk megállapodni egy definícióban. Úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, hogyha egy átfogó megol- értelmezést alkalmaznánk a hozzáadott értékre, de nem képletként alkalmaznánk ezt. Mert az, hogy van egy képlet, ezt meg tudjuk csinálni, ezt a másik programot meg nem tudjuk megcsinálni, ez nem lenne jó. A másik elem, amit hozzá szeretnék tenni, ezek a hosszú távú kivételek, bevételek kérdése, a stabilitása a kif- és fizetéseknek és a elmaradásoknak, az ellenőrzéseknek, ez fontos célkitűzés. Most azt javasoljuk az MFF-ben, hogy több információt adjunk, úgy, ahogy ezt a számvevőszék javasolta. Szeretnék még hangsúlyozni, az új szabályozásban van egy új cikk, a 274-es, amelyik a majdani ki- és befizetések beáramlásokat kezeli. Itt figyelembe vesszük a kockázatokat, amelyek a pénzügyi eszközökből és a garanciákból adódnak. De ezzel kapcsolatban is szeretném említeni, hogy mindaz, ami jelenleg létezik, már elmagyarázásra és tételésre kezd, került a konszolidált elszámoló számlákban, amit a bizottság évente elkészít. Még egy dolgot szeretnék hozzátenni a teljesítményi kerethez. Le kell egyszerűsítenünk a teljesítményi keretet, amelyen jelenleg dolgozunk. Fontos, hogy pontosan lássuk a konkrét prioritásokat, és hogy beazonosítsuk, hogy melyek a kulcsmutatók, amikkel meg tudjuk magyarázni, hogy az Európai Unió költségvetése hogyan járul hozzá a prioritásokhoz. Most van egy pénzügyi teljesítmény keretünk, ami működik, de nagyon bonyolult, annyit mondhatunk, csak hogy 700 mutatónk van. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezt egyszerűsítsük a következő MFF-ben. Köszönöm szépen, ezeket szerettem volna hangsúlyozni. Elnök, köszönöm szépen, Gregor úr, befejezhetjük? Hát 12.30-kor már nem fogjuk befejezni, de röviden tehetném, mert azt hiszem, hogy majd lesz még alkalmunk önt viszont látni a szakbizottságban. Nem maradhatnak a dolgok így, valamire kell jutnunk. Fontos, hogy az ajánlások valamire jussanak, anélkül, hogy alábecsülnénk a kritikákat és a diagnosztikát. Uh, thank you uh, very much for the floor. Uh, I'll try to focus on, on... Köszönöm szépen. A horizontális kérdésekre szeretnék koncentrálni, amit többen is felvetettek itt a teremben. Természetesen örömmel fogadom a meghívást, szívesen visszajövök ide a szakbizottságba bármikor, és szívesen válaszolok további kérdésekre is. Tulajdonképpen két részre osztottuk ezt a briefing papert, hogy minden érdekes kérdést meg tudjunk tárgyalni. Először is, hogy a bizottság javaslatára tudjunk reagálni, illetve hogy a két fázisos megközelítést meg tudjuk vizsgálni. Először is itt van a teljesítménykeret. Itt viszonylag egyszerű ajánlásokat adni, mert itt gyakorlati végrehajtásról van szó, és természetesen az elméletet könnyű kitalálni, aztán a végrehajtás mindig egy kicsit nehezebb. A magas hozzáadott érték, vagy alacsony hozzáadott érték, vagy a hozzáadott érték definíciója természetesen nehéz kérdések. Az Európai Unió költségvetésének továbbra is redistributív költségvetésnek kell maradnia, de nyilván lesznek olyan szakpolitikák, amelyek inkább eredményorientáltak, míg mások talán kevésbé. Egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy nehéz definiálni az európai hozzáadott érték fogalmát. Jelen pillanatban azt a definíciót alkalmazzuk, amit a bizottság dolgozott ki. Ez egyébként benne volt a Reflection Paperben is esetleg a jövőben lehet ezen változtatni, vagy megkérhetjük a tagállamokat, hogy jobban járuljanak hozzá azokhoz a projektekhez, amelyek esetleg kisebb hozzáadott értéket termelnek, tehát így alakulhatna a társfinanszírozás. A rugalmasság kapcsán azt tudom elmondani, hogy az Európai Unión kívüli források is hozzáférhetőek, Ebben a tekintetben a parlament álláspontjának 73. cikkét mindenképpen üdvözöljük. Ami pedig a mandátumot illeti, nagyra értékelünk minden támogatást, amit a parlamenttől kapunk, mert kulcsfontosságú számunkra az, hogy az európai költségvetés, illetve az EIB irányába minél hatékonyabban tudjunk eljárni. Az Európai Beruházási Bankkal a koordinációt javítani kell, és a tengeri közlekedésben volt két projekt, az egyiket EU-s költségvetésből finanszíroztunk, egy másikat pedig ezen kívüli költségvetésből, itt tulajdonképpen két egymás melletti kikötő finanszírozásáról volt szó, és ez így egyáltalán nem működött, hogy ennyire különböző volt a finanszírozás a két projekt esetében. A parlamentnek szeretném elmondani, hogy az átcsoportosításokat nem kellene korlátozni egyik évről a másikra fel nem használt összegek esetében. A saját forrásoknál nagyon örültem annak, hogy a 2009, 2000, ugye az 1999-2005, illetve a 2005-2009-es időszakban közeledett egymáshoz a véleményünk, és az áfa, mint forrás, szintén nagyon érdekes kérdés, aztán itt vannak, az, itt vannak a saját források, itt még nem zártuk le teljes mértékben a vitát, meg kell erősítenünk a jogszabályokat, és meg kell erősítenünk az ellenőrzést is kulcsfontosságú, ugyanis a saját források felhasználása. Ott, ahol én dolgozom, számunkra különösen fontos a Brexit vizsgálata, illetve a pénzügyi kockázatok vizsgálata a saját források felhasználásakor, illetve a jövőbeli auditok megszervezése. Hát, hogyha jól gondolom, akkor abba kell hagynom, de szívesen visszajövök egy későbbi alkalommal. Köszönöm szépen, és még egyéb elveket is fel lehetne soroltatni, például a negatív hozzáadott érték, mondjuk, hogy az áfacsalás, az adócsalás milyen negatív hatással van. Hogyha meg tudná említeni a negatív hozzáadott értéket, vagy a nem elégséges Európát, így tudnánk hangsúlyozni, hogy mennyire nagy szükség van az európaiságra. Rendben van, akkor a délőtti ülést most le fogom zárni. Az ülést fél háromkor folytatjuk ma délután. Egy nagyon érdekes műhelybeszélgetésre kerül majd sor az euróövezet gazdálkodásáról vagy vezetéséről.